Kedves kollégák! Mivel én jó magam és a jelentéstevőnk itt van, vagyunk, akkor kérem, hogy elkezdenénk a munkát, foglaljanak helyet. Et ainsi nous pouvons aborder... És így elkezdhetjük a napirend nyolcadik pontját, Nagyja Hirs alelnöknőnk fogja bemutatni a véleménytervezetét az egységes piac működésével kapcsolatosan az európai polgárok és vállalkozások által megfogalmazott 20 legfőbb agályról. Öné a szó, jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen. Foglalkoztatási szakbizottságként egyes téma pontokban a 20 legfőbb aggályjal kapcsolatban egy néhányat kívántunk feldolgozni. Egészségügy, nyugdíjak, TB rendszerek, mindaz, ami a mi hatáskörünkbe tartozik. Nem nehéz elképzelni, hogy nehéz egyetlen oldalon összefoglalni az összes témát. Ezért örülök annak előre, hogy egy következő lépésben még jobban feltetjük ezt élettel a módosítóink révén, hiszen egyes témákat csak érintőlegesen tudtam kezelni. Témák szerint csinálta meg a felosztást az első három pontban a társadalom biztosítási rendszerek témája merül fel, ami bennünket arra késztetett, hogy a társadalombiztosítási védelmet újra megvizsgáljuk, hiszen kedves kollégák, önök is ismerik ezt a helyzetet, a polgárok önökhöz fordultak levélben, kérdésben. Nálam is ez a helyzet. Azzal a problémával, hogy nem működik a dolog, ha valaki elmegy egy másik EU tagállamba, hogy ott dolgozhasson, Gyakorlatilag a TB rendszerek ezt nem tudják igazán kezelni, a munkanélküli segélyeket, vagy munkanélküliséggel szembeni védelem, stb. Nagyon nehéz, elhúzódik az ügy, az adminisztratív folyamatok a tagállamok szintjén igencsak eltérőek, ezek különböző hivatalokhoz kell fordulni, ami azt jelenti, hogy számos polgár még mindig visszaretten attól az EU-ban, hogy a szabad mozgás jogával éljen. Ilyen értelemben tehát azt szerettük volna, hogy újra megnézzük a vitát, megkezdjük a vitát, amely már néhány éve folyik. Ha valaki biztosan tudja, hogy mondjuk a következő tíz évben, vagy hosszabb időszakban az Európai Unió több tagállama között fog vándorolni, itt dolgozik, ott dolgozik, és erre kellene egy lehetőséget keresni, hogy valamilyen társadalombiztosítási rendszert alakítsunk ki, mint az európai értékesítési jogban például most ezen gondolkodunk. Hogy ennek a részletei hogyan alakulnak, erre számos lehetőség van, de nyilvánvaló egy vitát megér, egy politikai vitát mindenek előtt akadémiai szempontból differenciáltan vizsgálták ezt már, de egy olyan időszakban, amikor a szabad mozgást elő akarjuk segíteni, ahol a munkanélküliség miatt tényleg szükségessé is állik ez, hogy valaki mondjuk egy másik tagállamban dolgozom, esélyt kell adni arra, hogy a társadalombiztosítási rendszerek biztonságával éljen valaki. Természetesen törekedni kell arra is, hogy azon emberekre nézve, akik csak egyszer dolgoznak egy másik tagállamban, ott egyszerűsíteni kell, gyorsítani kell az eljárásokat, hogyha be kell számítani az ott töltött munkaidőt a nyugdíjba. Aztán a következő egy, egy megállásos rendszer, hogyha egy új tagállamba akar kivándorolni az ember, dolgozni akar, nem csak munkahelyről beszélünk természetesen. Ezt tulajdonképpen még az elején megcsinálja az ember, mert fontos, de mi a helyzet az egészségbiztosítással, autót hogyan kell bejelenteni, stb. Vagyis mindez e-, együtt jár egy költözéssel. És itt ezt nekünk úgy kéne kezelni, hogy a polgár az egy ügyfél, az ügyfél pedig lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy egyetlen ponton intézze el az összes hivatalos ügyét. A négyes, ötös pont az egészségügy, az egészségügyi kártya. Megint csak megállapíthatjuk, hogy sok információra van szükség még, jobban kell tájékoztatni a polgárokat, de végül is a visszatérítés kérdése nagyon fontos. Tehát a kezelés költségeit egyszerűsítve gyorsabban kell visszatéríteni. A 6-os, 7-es pont a szakmai végzettségek elismerésével foglalkozik. nem régiben egy véleményt is készítettünk a fehér könyvhöz, amely a szakmai végzettségeket tartalmazza. Itt szeretnénk még egyszer nekivágni ennek a dolognak, hogy az egész gyorsabban működjön az elismeréssel, de nem csak a formális elismerésről, hanem a nem hivatalos képzés. Természetesen a diszkriminatív esetekkel szembeni nulla tolerancia, zéró tolerancia is minden tagállamban következetesen kell, hogy működjön. A kiküldetési irányelv pedig újra napirendre kerül nálunk, itt megint szerepel, aztán egy központi jelentőségű pont, amely a következő hetekben szóba kerül fokozottabban. Nyugdíj, megint csak az, hogyha különböző tagállamokban vagyok, valahogy biztosítani kell, hogy a munka idővel töltött életem végén, ha nyugdíjba vegyek, ne kerüljek hátrányba azáltal, hogy több tagállamban dolgoztam. Ez nem fordulhat elő ami azt jelenti, hogy átviteli lehetőségeket kell teremteni, amelyek senkinek sem okoznak hátrányt. Röviden beszéltem a pontjaimról, sok pont ez, tudom, sok téma, amelyek szóba kerülnek. Örülök a vitának, a módosító indítványaiknak, élettel kell ezt megtölteni, itt van a szabad mozgás lehetősége, mint rendszer, de ezt fel kell tölteni élettel, és az élet egyenlőre még nem azt mutatja, hogy ez jól működne, sajnos. Köszönöm szépen! A jelentéstevő asszony nem mondta el, de tudjuk, hogy itt egy informális együttműködési eljárásban vagyunk számos szintetikus aspektusra kellett a jelentéstevő asszonynak koncentrálnia. Itt öt javaslat volt, amelyekről a foglalkoztatási bizottságunk kidolgozik javaslatokat. Bastos asszony részére, ugyanis az IMCO bizottság a főilletékes, és ő fogja az IMCO-ban a jelentést elkészíteni. Most a bizottság tagjának adom meg a szót, aztán Regina Bastos asszonynak, Lope Fontani asszony, aztán Szánik képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, én is úgy gondolom, hogy a jelentéstevő asszonyunk hatalmas erőfeszítéseket tett, és figyelembe vette a foglalkoztatási bizottság javaslatait, véleményét. Ez a belső piac számára is nagyon fontos, hogyha egy valódi Európai Uniót akarunk megvalósítani, hogyha a dolgozók minden tagállamban dolgozhatnak, hogy dolgozhassanak, akkor természetesen javítani kell a helyzeten. Sajnos ma Spanyolországból el akarnak menni a fiatalok, vagy el kell, hogy menjenek, ha dolgozni akarnak és bizonyos tagállamokban nehezebb a helyzet, mint másokban. De számít számítsanak a segítségünkre. Na most konkrétan az egyes ponttal kapcsolatosan a társadalom biztosítás ez a téma, erről nagyon sokat kell beszélni, és javítani kell a helyzetet, elsősorban a nyugdíjak terén. Aztán a spanyol változatban pontosítani kell a szövegem, mert nem minden világos mindenhol. A hetes pontnál az összehasonlítható képesítésekről beszélünk. Jelenleg a dolgozók, a tanulók elmehetnek például Németországba, és gyakran el is mennek mindenféle akadály nélkül. Azonban, ha más országokba akarnak menni, tehát más, mint Németország, a helyzet már sokkal nehezebb számukra. Tehát nem mindenhol összehasonlítható a helyzet. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy sokkal összehasonlíthatóbbak legyenek a képesítések. Azt is pontosítani kell, hogy mit is szeretnénk a foglalkoztatás területén nem képzelhető el a diszkrimináció, nem fogadható el. Összességében a jelentés korrekt, de természetesen egy oldalon nem lehet mindent leírni. Módosító indítványokat fogunk benyújtani a szövegjavítása érdekében. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony szájnokra, aztán Basztus asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a vélemény elkészítését. A bizottság munkadokumentuma, amely az alapja a véleménynek, nos szerintem nem kielégítő. Húsz ügyről beszélnek, amely foglalkoztatja a polgárokat a belső piac kapcsán, de megoldási koncepciókat nem kínálnak, és azt gondolom, hogy a mi közös feladatunk lenne, hogy ezt most megoldjuk. A szociáldemokrata frakció előadója, amit Hors asszony és López asszony említett, nos ezekkel a pontokkal én egyet tudok érteni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a javaslat a munkavállalók és a szociális jogok védelme tekintetében erősíthető. Jó, hogy megemlíti a kiküldetési irányelvet. Nyilvánvaló látom, itt ezt is javítani lehetne még, és ha megnézzük a belső piaci legfontosabb 20 aggályt, a foglalkoztatási szakbizottságban egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy az európai munkavállalók jogai mellett tesszük le a garast. Hirs asszony szerintem nem említi az összes releváns pontot ebben az ügyben. Vegyük a közbeszerzést, az administratív akadályokat kis és középvállalatok esetében és ekközben persze nem veszíthetünk munkavállalói jogokat, éppen ezért a szociális dimenziót szeretnénk erősíteni a belső piacon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem a mi bizottságunk hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Meg kellene nézni, hogy a hatásköröket hogyan is osztottuk el az IMCO bizottsággal, de esetleg e kérdés kapcsán mindenképpen elmondhatjuk a véleményünket a közbeszerzés terén. Ugye volt már eszmecsere, akkor, amikor a jelentést előkészítettük, azt hiszem, hogy ki, nem is tudom, hogy ki volt az Inkóban a jelentéstevő, de volt egy eszmecsere a szociális záradék bevételéről. Bastus asszony a fő illetékes az Inkó bizottságban a témáért, ő kapszott. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eh, começo por agradecer à nossa relatora de parecer. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a készítőnek, jelentéskészítőnek. Ugye vannak feltételek, amelyek itt már szóba kerültek, a rendelkezésre álló tér mennyi, a, ebből kiindulva azt látjuk, hogy tényleg jól tömörítette a pontokat, és a legfontosabb kérdéseket felveti, amelyek a mi foglalkoztatási szakbizottságunkat érintik. A működő belső egységes piac kapcsolatos 20 legfontosabb aggály közül kiragadja azt, ami nagyon fontos. Az IMCO szakbizottság, a koordináló szakbizottság nevében azt tudom mondani, hogy nem kívánunk pontszerű megoldásokat találni egy-egy említett kérdésre, hanem átfogó ajánlásokat szeretnénk megfogalmazni az európai intézmények felé, konkrétan az Európai Bizottságra gondolok. Fel szeretnénk hívni a figyelmet a jogalkotói javaslatok szükségességére, de szóba kerülnek a tagállamok is ebben az összefüggésben, hiszen ők is igyekezzenek megoldani kérdéseket, amelyek alapkérdések, amelyek aggályt jelentenek a polgáraink számára, és emiatt számos polgár nem bízik az egységes piac működésében. Különböző elemzések születtek az Európai Bizottságnál erre vonatkozóan, és a koordináló szakbizottságban folytatott vita után azt mondom, három fő oka van annak, hogy miért jelentkeznek itt a polgárok az aggájaikkal. Az egyik a tájékoztatás hiánya. Általában elmondhatjuk, hogy az európai polgárok nem ismerik alapjogaikat, nem ismerik a kapcsolattartóikat, kihez fordulhatnak, és nem értik pontosan, hogy mi az előnye egy működő képes belső piacnak, pontosabban nem képesek figyelembe venni a saját előnyeiket, jogaikat. Ezért Figyelemfelkeltő tájékoztató kampányokat kell indítani, és a vélemény erre hívja fel a figyelmet. Nagyon egyszerű témákról van időnként szó. Vegyük például a társadalombiztosítást. Vannak munkavállalók, akik az Unió egy másik tagállamában szeretnének dolgozni, és nekik is tudniuk kell, hogy milyen administratív feltételei vannak ennek, hogyha máshol dolgozik, máshol lakik az ember. Nagyon fontos a képzési rendszerek, oktatási rendszerek koordinálása. Van egy következő ilyen rés, amely ez a második, az azzal függ össze, hogy bizonyos tagállamok nem jól ültetik át az irányelveket, vagy nem eléggé nagyszámú számú eljárást indított az Európai Bizottság a tagállamokkal szemben, mert vonakodnak az irányelvek átültetésében. Ez egy olyan fontos kérdés, amely nehézségeket jelent a polgárainknak. Időnként igenis lenne lehetőség arra, hogy a polgárok több <clears throat> jogot, jobb feltételeket kapjanak a mobilitásuk érdekében. Gondoljunk a kis és középvállalatokra például de gyakran nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, nem tehetik meg, mert az irányelvet nem ültették át egy tagállamban. És a harmadik nagy rés, egy jogalkotói rés, és egy hatásköri rés. Gyakran előfordul, hogy vállalatok, polgárok bizonyos reményekkel élnek, olyan tekintetben, hogy az Európai Unió túl bizonyos dolgokat elintéznek, itt például a jogalkotói területen elébe megy annak, amit elvárnak. Ez viszont nem valósulhat meg. Hogy lehet politikai iránymutatásokat és ajánlásokat megfogalmazni, miközben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi intézmények egy politikai szándékát együttesen kell kialakítani a tagállamokkal, és így a polgároknak, a vállalatoknak megfelelő lehetőségeket kínálni, és ilyen módon választ adni. Éppen most, amikor válságos időket élünk, és a belső piac éppen arra kínál lehetőséget, az egységes piac, hogy meghaladjuk ezt a válságot. Ami a foglalkoztatási szakbizottság véleményét illeti, igyekszem ezt majd integrálni a társult bizottsági eljárásban. Fontos, hogy az, hogy legyen valaki, akihez a polgárok forduljanak. Ezzel egyetértük, ez a egy megállásos rendszer, az, vagy egy ablakos rendszer. Ezt biztosítani kell a polgároknak. Ezen kívül a nyugdíjak biztonságát is garantálni kell. Fontos, hogy a nyugdíjak biztonságban legyenek, mert ez a mobilitás alapja az Európai Unión belül. <clears throat> És fontos eszköze annak, hogy hatékony hozzáférést biztosítsunk a munkaerőpiachoz. Sok mindent lehetne erről még mondani, elmondani, de ezt most szeretném egyenlő lezárni. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a mi jelentéstevőnknek, szeretném elmondani kiegészítésképpen, hogy fel kell tenni a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan is jár el. Monti úrnak ott van a fehér könyve, aztán Bárnyi úrnak is van egy dokumentuma. Most itt van ez a 20 javaslat. Ezek a javaslatok Persze figyelembe veszik a határokon átnyúló ö, piaci helyzeteket, de a belső piaci helyzet esetében nem azt kell mm, kérdezni, hogy mi történik más piacokon, határokon túl. Ugye itt hallottuk Cabron urat, Monti urat is, akik különböző leveleket írtak a belső piac értékeiről, de mindez nincs benne ebben a javaslatban. Hogyha a 20 javaslatra kell koncentrálnunk, akkor el kell mondani azt is, hogy ha szeretnénk külföldön elindítani valamilyen tevékenységet, akkor Ugye fontos az, hogy a nyugdíjak is átvihetők legyenek egyik országból a másikba, aztán egy globális megközelítésre van szükség. Milyen kérdések merülnek fel a belső piacon, például a különböző munkahelyeken, a dolgozók számára. Tehát a módosító indítványokban mindenképpen utalni kell ezekre a témákra, amelyeket a bizottság nem vett be a javaslatába. Ebben a bizottságban már elég sokat foglalkoztunk ezekkel a témákkal, például a hajléktalanok kérdésével is, ha megnézzük az állami támogatások definícióját, vagy az, hogy az állam képes-e szociális lakásokat finanszírozni, és így tovább. Tehát ezek fontos kérdések manapság, és semmi ilyen nincs benne a javaslatban. Természetesen nagyon kevés az idő, de a módosítókban mindenképpen utalni kell ezekre a kérdésekre. Jelentéstevő asszony, kérem zárja le a konklúziót, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, a hozzászólásokat. Jutta Steinrück egy pontot mindenképpen kiragadott. Nagyon nehéz látni, hogy ezeket a pontokat ugyan felsoroltuk, azzal kapcsolatban, ahogyan a bizottság közleménye ezt tartalmazza, de mindig csak jogalkotási, tájékoztatási nehézségek és végrehajtási nehézségek, vagy átültetési nehézségek, ez az a három pont, ami mindig felmerül mindenhol. Éppen ezért foglalkoztatási szakbizottságként igenis feladatunk, hogy felvessünk bizonyos dolgokat, még akkor is, ha ezek nem tökéletesen kidolgozottak még Igazából nekünk itt azt kell elmondani, hogy Európai Parlamentként milyen irányba akarunk haladni, és ez oda tartozik például a közbeszerzés, nagyon fontos, vagy a kis és középvállalatok is mindenképpen ide tartoznak. Azt gondolom tehát ilyen értelemben módosító indítványokkal érdemes fellépnünk. Vagyis saját gondolatainkat képviselni kell, a társadalombiztosítási rendszerek például nehézséget jelentenek nem csak a hordozhatóság, vagy a beszámíthatóság probléma, hanem a rendszer tekintve egyes nyugdíjrendszerekben komoly gondok vannak. Tehát ha csak az ember rövid ideig van egy-egy nyugdíjbiztosítási rendszerben, akkor viszonylag keves, kevés kifizetést kap később, mert itt tőkefedezett, stb. van helyenként, és ez hátrányt jelent, ezt nem engedhetjük meg. Az európai egységes piacra van szükség, de ez vonatkozik az európai munkaerőpiacra, és annak is egységesnek kell lennie és ezt a foglalkoztatási szakbizottságnak egyértelművé kell tennie. Lesz még alkalmunk hozzájárulni ehhez a munkához, amikor Steinruck asszony jelentését fogjuk megvitatni az EURES témában. Tehát akkor lezárhatjuk ezt az eszmecserét. Még annyit mondanék el, hogy az ütemterv az, hogy a módosító indítványokat március 6-a 12 óráig lehet benyújtani, ezeket március 26-27-én fogjuk megvitatni, és április 23-24-én fogjuk a véleménytervezetet megszavazni június 19-én pedig az IMCO bizottság fogja megszavazni Bastos asszony jelentését. Most pedig átérünk a szavazásra. A 9-es napi rendi pont Morán asszony jelentésével foglalkozik. Itt a, egy irányelv tervezetről van szó egészségügyi és biztonsági követelmények a munkavállalók számára itt az elektromágneses tereknek kitett munkavállalókról van szó, a 2004-es irányelvről van szó, amelynek a, az átültetésének a határidejét meghosszabbítják. Az egyes módosító ha szavazunk, Karima Deli és a többiek, ez megfelel a hármasnak, azon megegyezik, tehát együtt bocsátom szavazásra. A jelentéstevő ellenezte. mellette kiszavaz, ellene elutasítottuk tehát az egyes módosítója a jelentéstevő részéről mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig a teljes jelentésre a végső szavazás következik mellette, ellene tartózkodás. Tehát ki tartózkodik. Elfogadtuk egy tartózkodással és egy ellenszavazattal ezt a jelentést, és most a zárószavazás következik mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Hát sajnos elsiettem a dolgot, még elmondanám azt, hogy ha, ahogy tudják, hogy ezen ö, szavazás alapján a tanácssal elindul egy tárgyalás sorozat, ugyanis együtt döntési eljárásban vagyunk, és a meghatározott mandátum értelmében szeretnék első olvasatban megállapodni a 70-es cikk, a szabályzat 70-es cikkének megfelelően le kell ellenőrizni, hogy mi is a mandátum jellege, hogy kik lesznek a tárgyaló felek. Általában ugye a jelentéstevő asszony, az árnyék jelentéstevők, és jó magam elnökölném a delegációt, tehát ezek a személyek lennének a delegáció, tárgyaló delegáció tagjai, hogyha nincs észrevételük, akkor ez így lesz. A tanácsal és a bizottsággal az első trilógus március 5-én lesz, 18 órakor, még a termet pontosítani kell. Köszönöm szépen, természetesen a következő ülésünkön majd a tárgyalások menetéről be fogunk számolni a tízes napirendi pont. Milan Kabrnok kollégánk jelentése a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet, valamint a rendelet végrehajtása vonatkozó eljárás megállapításról szóló rendelet módosítása egyes mm, cikk 14-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, to- tovább 1-es cikk, 1-es módosító, 16-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es pont szóbeli módosítóval, nem itt egy nyelvi pontosítás volt inkább. Tehát a nyelvi módosítással a kettes módosítóra ö, szavazunk. Kettes módosító ö, mellett kiszavaz ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas ö, cikk, négyes pont, B pont, hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 1-es és a 22-es megegyeznek, együtt szavazunk mellettük, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as és a 24-es szintén mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 5-ös Kabernok úr mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 6-os jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Harmincegyes módosító itt is van egy nyelvi módosítás, tehát ki szavaz mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 32-es jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 33-as jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 34-es Ria Röjmen Röjten mellett ellen tartózkodás 34-est elutasítottuk. A 10-es módosító jelentéstevé mellett ellentartózkodás tartózkodás elfogadtuk. 5-ös preambulum megezés 11-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 6-os prambulum bekezdés 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig szavazásra bocsátom a jelentés tervezetet elektronikusan, kinek nincs itt a szavazókártyája. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást ketten mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodással a jelentést elvezetett, elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási ö, szavazás következik mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42-en mellette tartózkodás nem volt, egy ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnknek. Ez azt jelenti, hogy a szöveget a tanácsnak megfelelő szövegként fogadtuk el, tehát a penális ülésen is e, elfogadhatjuk ezt a szöveget. Szabályzattal kapcsolatos téma? Lenne egy megjegyzésem. Ön nem néz a felemelt kezekre, tehát például 75%-a a feltett kezeknek a szavazás során, tehát ezekre nem is figyelt oda. Köszönöm a frakciójának ezt a megjegyzését. De emlékszem, hogy már az ön frakciója feltette a, ezt a hasonló véleményt, felvetette ezt a megjegyzést. Hát amikor szavaztattam, én tudtam, hogy nem kell végigmenni mindenen, mindenkire rámni, ránézni, hogy ki, mikor, hogyan szavaz. Láttam, hogy megvan a többség, és így szavaztattam. Köszönöm. De természetesen az elektronikus szavazás is ott van, a végső szavazás elektronikus, tehát nem fogadom el az ön megjegyzését. A 11-es napirendi pont következik, a Polgárok Európai Éve és a vélemény jelentés, a vélemény tervezett jelentéstevője, szuperasszony az 73-as módosítóra szavazunk mellette ellene ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 pour, 24 contre. Une... Négyen szavaztak ellene egy tartózkodással. 73-as, tehát nem fogadtuk el. 74-es Becker úré mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös Lambert asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes cikk, kettes bekezdés, a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes cikk, kettes bekezdés, kettes a új Bulanuré 78-as mellett ellen tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 16-an ellene, három tartózkodással, tehát ez világos, hogy elfogadtuk. Kettes cikk, kettes bekezdés, B kompromisszum, öt frakció nyújtotta be. Azt hiszem, hogy ezt el fogjuk fogadni, de felteszem a kérdést, hogy a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes cikk, kettes bekezdés, a 13-as jelentéstevő asszonyé mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kett, hármas cikk, 1-es új a bekezdés, 82-es Bulauré mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as szik, 1-es bekezdés, C kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 86-os Bulan mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 87-es Gönc asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as cikk, 1-es bekezdés, 14-es jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 88 Gönckinga mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as cikk, 1-es bekezdés, 89-es Zuberasszonyi mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk, hármas szik, egyes bekezdés, D kompromisszum, öt frakció nyújtotta be mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk, hármas cikk, egyes bekezdés, 93-as cippel asszonyi mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Kilencvenhármas ellenőrizzük le. Jó, rendben. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, tehát elutasítottuk, Szükség, szükséges volt az ellenőrzés. 94-es, Becker úr mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 95-ös szóbeli módosítással, ha nincs észrevétel, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 szintén ugyanaz a jelentéstevő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 97 Bulan úr mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 98 bulam mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 99 bulam mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 100-as Szipelasszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 101 beker mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 102-es Lamberasszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 103 Lamberasszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 104-es Becker mellett, jó, akkor ellenőrizzük le a 103-ast, ez a kérés. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 mellette, 21 ellenne, ugyanez a helyzet. Az EPP itt vannak sokan. 104-es következik. Mindenkit számoltam. 21 mellette, 21 elleni. Ellene ez azt jelenti, hogy elutasítottuk, nem fogadtuk el. Hogyha az ön és az én szavazó, szavazatomat hozzáadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. Ugye? Nem, euh, Két szocialista rossz tanuló a kártyáival itt, ugye? Nem? Akkor elnézést kérek. Nem, hát ez így nem, nem működik, ez így nem működik, ezt visszautasítom most. Tehát 23-an mellette, 19-en ellene, tehát még hogyha sokan is vannak itt az EPP részéről, akkor is elfogadtuk ezt. Most a 104-es következik, Becker úr mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 105 Szipelasszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes preambulum bekezdés 16-os két részben Gönc Kinga első rész, tehát a based on ethnicity nélkül szabad mellett ellene tartozás elfogadtuk, a második rész ezen szavakkal elutasítva egyes új preambulum bekezdés egyes módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 17-es Papadopulo asszony mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 18-as Szipelasszonyi mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 19-es Szipelasszony mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 3-as preambulum bekezdés E kompromisszum 5 frakció nyújtotta be mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 4-es preambulum bekezdés, 22-es Gönc Kingáé mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 4 ö, új preambulum bekezdés 23-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 5-ös preambulum bekezdés 24-es Becker úré mellett ellen tartózkodás nem ellenőrizzük le a 24-est, Becker úr módosítója. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 15-en ellene, világosan elfogadtuk 25-ös kompatibilis, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os Régner asszony mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 3-as asszony mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 27-es Papadopulú mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 7-es Prambulum bekezdés. Van egy módosító. Hogyha nincs ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy a listán ö, változtassunk valamit, ugyanis hogyha egy kompromisszum van, akkor utána szokták a módosítót szavazni. Tehát az F kompromisszumra szavazunk most, öt frakció nyitotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mert számomra egy módosítót nem lehet a kompromisszum előtt megszavazni, kivéve, hogyha nem törlünk valamit a szövegben. Most az 7 hetes preambulum bekezdés, Szipel asszonyi, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as preambulum bekezdés, ugyanez a helyzet, de itt a 36-os módosítót visszavonták, tehát a G kompromisszumra szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es preambulum bekezdés, I kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hát a 9-es preambulum bekezdésnél van még egy másik kompromisszum, a H kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk a 47-es módosított szugerasszony mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 48-as szipelasszonyé két részben, a szavak szó nélkül, és vele, tehát először az egyesre szavaztunk, elfogadtuk, második rész mellett ellen elutasítottuk, 10-es preambulum bekezdés, 49-es Gönczkiszke mellett ellen elfogadtuk, 50-es Lambert mellett ellen tartózkodás hetes módosítóra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk. 11-es preambulum bekezdési kompromisszum 5 frakció nyújtotta be mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es preambulum bekezdés 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 53-as pupákis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 54-es fogyottá válik, és az 55-ös következik, úré mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as frambulum bekezdést itt is két részben, K kompromisszum először mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, a második rész az elkompromisszum, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító, Cuber asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63-as Plam asszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es preambulum bekezdés 65-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös preambulum bekezdés 66-os beker mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es preambulum bekezdés 67-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as preambulum bekezdés, 68-as módosító Szipel asszony két részben az elsőre mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tehát most már nem akarnak ugye ellenőrzés. 18-as prambulum bekezdés 69-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 70-es sziperasszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es preambulum bekezdés 71-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es preambulum bekezdés 72-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig a módosított változatot elektronikusan szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38-an mellette, két tartózkodással, két ellenszavazattal gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, alelnökünknek az első jelentéséért a mi bizottságunkban. Őri úr! Szeretnék visszatérni a, a 28-as pontra, amikor szavaztunk. Szava? Tehát szeretnék visszatérni a 28-as pontra, hogy őszinte legyek, elégedetlenek vagyok azzal, hogy megváltoztattuk a sorrendet az eddigiekben az volt a szokás itt a bizottságban, hogyha egy módosító jelentősen megváltoztatja a kompromisszumnak a tartalmát, akkor előtte szavazunk a kompromisszumnak. Tehát nem általános szabály az, hogy a kompromisszum előtt kell mindig a módosítót. Ráadásul hogyha másként ítéljük meg, úgy ítéljük meg, hogy nem ennyire jelentős, akkor a titkárság, amikor elkészíti a szavazólistát, akkor ezt előtte kell, és nem itt a szavazás előtt rögtön, ö, ö, ö, rögtönözve újraértelmezni a, a, a problémát. Tehát azt gondolom, hogy tisztáznunk kell azt, éle az a szabály változatlanul, hogyha egy kompromisszum jelentősen módosít, kompromisszumot jelentősen módosítana egy módosító, akkor azt előtte kell megszavazni, és nem utána. Monsieur Szerkasz. Szerkasz úr. De. Köszönöm szépen, elnök asszony úgy gondolom, hogy él itt a bizottságban egy hagyomány, amelyet ön is kifejezésre juttatott a szavazás során, miszerint a többségi frakciók ugye tárgyalnak a szavazásra bocsánandó kompromisszumokról, ez egy régóta bevett gyakorlat, és néha jó az, hogyha konzervatívan járunk el, nem mindig, de vannak már jó, bevált dolgok, amelyeket meg kellett tartani. Egy kompromisszumos módosító értelme az az, hogy a lehető legtöbb kollégát mobilizálja arra, hogy a, a legjobb szöveget érjük el, dolgozzuk ki. A hagyomány az, ugye, hogy először a kompromisszumos módosítóra szavazzunk, Őri úr, ön felvetti most a szavazás után ezt a kérdést, tehát én úgy gondolom, hogy nem egy döntőpontról van szó, és hogyha elolvasom a 160-as cikket, 4-es bekezdést a szabályzatban, a házszabályban, akkor ez azt mondja ki, ugye, tehát a szavazás alapjával kapcsolatosan, hogy, hogy az elnök az elnök elnökség kompromisszumos javaslatok, módosítókat javasolhat, ebben az esetben prioritást élvez ez a szavazás során. Én azt hiszem, hogy ezt a szabályt alkalmaztam, ez a házszabály része. Őri úr. Én nem, én nem szeretném megváltoztatni a szavazást, én elfogadom, hogy így szavaztunk, én csak szeretném, hogyha világosak lennének a szabályok. Az elmúlt időszakban bevezettük azt a tradíciót, hogyha úgy tetszik, hogy általában a kompromisszum élvez elsőbséget, én egyébként ezzel egyetértek, de itt alakult ki ebben a bizottságban az a szokás, hogyha egy kompromisszum jelentősen, től jelentősen eltér egy módosít, azt előtte kell szavazni. Dönthetünk úgy, hogy ezentúl nem veszük figyelembe ezt, csak legyen világos, hogy milyen szabályok szerint dolgozunk. Jó, most nem fogjuk a vitát itt folytatni, a szavazás közepén, hogyha ismét fel szeretné vetni ezt a problémát, akkor majd a koordinátorok ülésén meg lehet ezt tenni, de kérem, hogy a 160-as cikket olvassa el, a házszabály 160-as cikkét. Ez egy olyan szabály, amely kötelező a bizottságok számára egy másik cikk alapján, amely most nincs itt nálam. A 12-es napirendi pontunk következik, a határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban. Harkin asszony véleményéről van szó. Egyes bekezdés a kompromisszum. Többen nyújtották be, több frakcióból. Kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk a hatos módosító az egyes bekezés után, de ezt majd a G kompromisszum után fogjuk megszavazni. A B kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az F kompromisszum következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes bekezdés, C kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Paragraf 2. Kettes új bekezdés, D kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés, 23-as módosító a Ranzul asszonynak okafogyottá válik, tehát a 24-es Blinkevics Jotte asszony módosítója mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 25-ös ugyanattól a szerzőtől mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 3-as bekezdés, Helmer úr 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, most az e-kompromisszumra szavazunk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés, 32-es ronzuli szóbeli módosítóval nincs ellenvetésük, akkor szavazásra bocsátom mellette ellene tartózkodás e- elfogadtuk. Négyes bekezdés, 36-os Ronzuli asszony ugyanazok a feltételek mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító, 37-es Lambert asszony mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés H kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es módosító Ronzuli asszonyi mellett ellen. Tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a hetes bekezdés öt 54-es Plam mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 55 Ronzuli asszony mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek, hetes bekezdésnél az i kompromisszumot elfelejtettem megszavazatni, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a nyolcas bekezdés jégkompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as módosító plamasszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 61 eszelyasszony mellett ellen ellenőrizzük le a 61-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 22-en ellene, tehát nem fogadtuk el. Nem, 18 mellette, 24-en ellene, tehát nem fogadtuk el. 62-es Gönc Kinga mellett ellen, tehát 62-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 63-as Harkin mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 65-ös Helmer uré két részben, első részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, tehát nincs a szavaknak többé már értelme, most a 65-ös okafogyottá válik, tehát akkor a elektronikusan szavazunk a teljes. Nem. Kapnok úr. On, uh, amendment. Ezért nem szavaztunk a 43-as módosítóra. Oui, Igen, azért, mert a H kompromisszumot megszavaztuk. Tehát akkor elektronikusan szavazunk a teljes szövegre. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39 mellette egy ellenszavazattal és egy tartózkodással gratulálunk a jelentéstevő asszonyunknak. Nous en avons euh, fini. Le, euh, a szavazást. Most pedig következik a meghallgatás, az eszmecsere az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, mert aztán ki fogunk az időből, nem lesz elég időnk. A 13-as napirendi pont következik, a meghallgatás, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2014-2020. Tehát ez egy eszmecsere lesz lényegében Először a jelentéstevőnknek, Harkin asszonynak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy új javaslatot vitatunk meg ma az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra, és úgy gondolom fontos elmondani azt, hogy a jelenlegi rendelkezések eh, körében is van egy vitatott pont, méghozzá a tavaly évvégi tanácsi döntés arra vonatkozzon, hogy a válsághelyzeti derogációt ne tartsuk fenn. Itt a meglepetésünknek adtunk hangot, és az EGSB és a bizottság, a regionális bizottság is. Úgy gondolom, hogy e a az EGAA jövő éve kapcsolatban így újabb kérdések merülnek fel, hogy a tanács így kíván eljárni. Aztán az EGAA félidős felülvizsgálata is soron van, és hallhattuk már a meghallgatásokon és más vitákon, hogy melyek a vitatott pontok. Az egyik az, hogy időben lehessen hozzájutni a segélyhez, és hát nyilvánvalóan a tagállamok is felelősek azért, hogy megfelelő időben hajtsák végre az intézkedéseket. Nagyon sokféleképpen lehet az időbeliséget befolyásolni. Aztán a társfinanszírozás sok tagállam számára problémát jelent, az elbocsátottak számának küszöbb értéke, aztán a támogathatóság, e, is egy kérdés, de egyre több tagállam jelentkezik támogatását. Aztán a szociális partnerek bevonása és a más alapok, a például az eszá val való szinergiák is fontos kérdést jelentenek. Maga a javaslat azt célzza, hogy specifikus egyszerű támogatásban részesüljenek azok a munkavállalók, akiknek elbocsátását a termelés és a kereskedelem fokozódó globalizálása miatt következett be számos ágazatban. Itt általában a harmadik országokban történő kiszervezés, a strukturális változások, a globalizáció hatása azok, amelyek a háttérben állnak, és amelyek a helyi nemzeti, regionális gazdaságokban komoly zavarokat idéznek elő és hát ugye előre nem látott a válságok esetében is lehetne a javaslat szerint támogat és nyújtani, valamint a mezőgazdasági termelőket is bevonná a rendszerbe az új javaslat. Az EGSB ez ellen e, szeretne fellépni, és a region, régiók bizottsága is azt javasolta, illetve úgy nyilatkozott, hogy ez egy jelentős változás jelent, és az unió kereskedelmi politikája ok, áll ennek a hátterében, és ezt is figyelembe kell venni. De nem csak a mezőgazdasági termelőket, hanem családjaikat is lehet támogatni. Nyilvánvalóan ők más elbánásban részesülnek, mint más munkavállalók. Egyébként ugye a határozatlan, határozat időtartamú munkaviszonya rendelkező munkavállalók, a kölcsönzött munkavállalók, mikro, kis középvállalkozók, ügyvezető, illetve önálló vállalkozók esnek az EGAA hatája alá. Ennyit szeretnék most bevezetőleg elmondani, és hát várom, hogy a kollégák mit szólnak, hogyan nyilatkoznak, és hát remélem, hogy majd a felmerülő kérdésekre a meghallgatás végén válaszolni tudok majd. Hmm. A brüsszeli közlekedés sármia miatt a szakértőink előadásai módosítani kell, ugyanis a második szakértővel kezdjük aki Carlos Tortuero Martin, Spanyolországból, és a munkaügyi és bevándorlási minisztériumból jön, Spanyolországból. Körülbelül 10 percre kap szót. Elnök asszony, köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, az alkalmat, hogy megoszthatjuk önökkel a spanyol tapasztalatokat az EGAA-val kapcsolatban. Spanyolországban úgy áll a helyzet, hogy 2008-tól 2011-ig tehát a 2006-os bevezetése óta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Spanyolország igénybe is vette ezt a támogatást. 18 projekt, közel 10 ezer munkavállaló nyert támogatást, közel 10 ezeren rendezhették életkörülményeiket, új munkahelyet találtak a támogatásnak köszönhetően jelenleg úgy a súlyos válságot élünk meg Spanyolországban is. Ahogy mondtam, 18 projektet támogatott a globalizációs alkalmazkodási alap, ebből 5 projekt a globális kereskedelemmel foglalkozott, 13 pedig a gazdasági válság hatásának tompítását célozta. Az a, ugye a gazdasági válságra, a válság miatti átmeneti eltérésre hivatkoztunk itt a 13 projekt támogatásának tekintetében. 16 projekt a rendelet második cikkére hivatkozott, azaz ágazati válságokról volt itt szó, és csak egyetlen egy projekt eh, hivatkozott a C bekezdésre, ahol ugye a gyéren lakott területek kerülnek támogatásra. Aztán a gazdasági ágazatok lebontásában elmondhatjuk, hogy három projekt az autóipart támogattak, három a textilipart, kettő az építőiparban került végrehajtásra, kettő projekt a, a faajtók kivitelezését, egy kerámiaipart, egy a, a kő és márványipart, aztán egy a kiskereskedelmet, egy pedig a cipő ipart támogatta. A, tehát közel 10000 en kaptak közvetlen támogatást az EGA-ból 67,9%-ok férfi volt, 32,1% pedig nő. 41 millió eurót támogatásban részesültek ezek a személyek, ez egyénenként átlagosan 400, 4239 euró volt, ez az uniós átlag alatti összeg amely 4680 euró. Az ezen időszakban szerzett tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy milyen hatása, milyen jelentőséges bírhat a globalizációs alap. Ez az alap valóban intenzív együttműködést eh, segít elő helyi, regionális és nemzeti szinten az érintett felek között, különösen azáltal, hogy a vállalkozásokat a munkaadó és a munkavállalói oldalról is bevonja ebbe a folyamatba. Tehát ez egy olyan tapasztalat, amely valamennyi érintett felet összekapcsolja a probléma megoldásában. Itt ugye az ok általában az a nehéz helyzetre, hogy néhány ágazatban tömeges leépítésekre, elbocsátásokra került sor Spanyolországban. Milyen előnyökkel, erősségekkel bír az EGAA. Az EGAA esetében személyre szabott intézkedés csomagokat lehet kidolgozni, tehát személyre szabott megoldásokat lehet kínálni, és óriási rugalmasságot és alkalmazkodó képességet is mutat ez az alap, és ezen kívül pedig az érintett személyek készségeit, képzését is erősíti, segíti az ebből az alapból nyújtott támogatás. 35 százalékos sikerrel járt ez a projekt. Itt 35 százalékát a munkavállalóknak más ágazatban sikerült újra elhelyezni, tehát itt az átképzések az alapból nyújtott tovább közvetítési támogatás nagyon komoly segítséget jelentett. Szorosan együtt működött minden érintett, és következő ajánlásokkal tudnánk élni. Először is a regionális végrehajtást kell a továbbiakban is támogatni. Aztán nagyon fontos az, hogy a gazdasági válságra vonatkozó átmeneti derogáció továbbra is egy fontos hivatkozási pont kell, hogy legyen a jövőben is. Aztán nagyon fontos a társfinanszírozás kérdése is, hiszen most a költségvetési konszolidáció, a költségvetési megszorítások idejében a, úgy gondoljuk, hogy valóban az 50%-os arányt továbbra is fenn kell tartani a társfinanszírozás tekintetében. Az autonóm régiók Spanyolországban még ez esetben is nehézségekkel küzdenek, hogy az 50%-ot nyújtani tudják. És az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap végrehajtása tekintetében azt is nagyon pozitívnak tartanánk, hogyha csökkenteni lehetne az elbocsátott személyek küszöbb értékét. Köszönöm szépen a figyelmet, és rendelkezésükre állok, ha kérdésék lennének. Nagyon szépen köszönöm. Harmadik szakértőnket üdvözlöm, aki megérkezett, de most a szót Niol Maszkevicsiene asszonynak adom meg. Vous, êtes la seule à m'aider. Hein? aki Litvániából érkezett, a Szociális Biztonság és Munkaügyi Minisztériumból elnézést kérek, hogy nem tudtam kiejteni a nevét, mondja az elnök asszony. Tíz percet kap. Jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt képviselők és látogatók. személyes hm, sem szeretném elmondani. Nem, hogyha ne, nem ismerik a nevet, sose volt könnyű más nyelveken elmondani az én nevemet, ezt tudom. Egyébként bemutathatom a tapasztalatainkat, amelyeket az EGF, az EGA litván végrehajtásával szereztünk nagyon konkrét tapasztalataink vannak, hiszen mindjárt a projekt elején bekapcsolódtunk ebbe a munkába. Szeretném kihasználni az időt, amely rendelkezésemre áll, és így beszám, és a lehető legjobban beszámolni a litván tapasztalatokról, és elmondanám a véleményünket is a 2014-2020-as időszakra tervezett új szabályozásokról. Litvániában a legfontosabb intézmények, amelyek az EGF-fel foglalkoznak, az alábbiak, a minisztérium, a, társadal, a munkaügyekért felelős minisztérium, az irányító hatóság, ez foglalkozik a, azzal a feladattal, hogy eldöntse, hogy egy ágazat vagy egy vállalat áldozatává vált-e a globalizációnak. Nem, a végleges döntést nem csupán a mi minisztériumunk hozza meg, hanem a gazdasági minisztérium is részt vesz ebben, illetve a tripartit, a háromoldalú tanács és a mi minisztériumunk a szociális partnereket aktív módon bevonjuk a vitába, amikor Arról beszélünk, hogyan használjuk fel az EGF pénzeszközeit. A szociális partnerek a véleményüket mondhatják el, tehát konzultációs joggal rendelkeznek, a döntéshozatalban véglegesen nem vesznek részt, de ez természetesen szintén fontos feladat. Öt projektet bonyolított le Litvánia. Meg kell, hogy jegyezzem, lehetőséget kaptunk arra, hogy az elsők között foglalkozzunk egy ilyen projekttel. Így eh, textilipari vállalat munkatársait eh, bocsátották el, és ehhez kértünk támogatást a EGF-ről. a továbbiakban az átdolgozott, felülvizsgált rendeletet vettük igénybe, és később további három projektet folytattunk le, majd a későbbiekben elmondhatjuk, hogy öt projekt valósult meg. Nem az egyformán alakult az öt projekt. Ha megnézzük az utolsó három projektet, azt kell, hogy mondjam, már egyszerűbb volt a fellépésünk. A NOC, a NAC 2-es meghatározás szerint Litvánia egyetlen régiónak számít, és ilyen szempontból az administratív nehézségek kisebbek voltak. Sikerült jó eredményeket elérni a projektek végrehajtása során általában elmondhatjuk, hogy a résztvevők 90%-a esetében sikeresek voltunk, és mint egy a pénzek 70%-át tudtuk felhasználni, abszorbálni. Az első projekt esetében voltunk a legsikeresebbek, ez a textilipari vállalat volt. Itt 99%-os eredményt értünk el. A szektorális projektek esetében 69%-os eredményt értünk el. A végrehajtás időszakos során 63%-ban sikerült új munkahelyeket teremteni. Ezek vagy állandó, folyamatos munkahelyek voltak, vagy ideiglenes munkahelyek. Ahogyan a rendelet ezt tartalmazza, aktív intézkedéseket használtunk fel, ezzel támogattuk a munkahelyteremtést, a foglalkoztatást. A, par, a kormány egyébként további intézkedéseket is előkészített a foglalkoztatás érdekében. Ezek sikeresnek bizonyultak. Egyébként pedig a foglalkoztatást elősegítő törvény alapján jártunk el. Természetesen vannak kiváló példák erre, hogy ez Európai Bizottság egyébként közé is tette ezeket, sikertörténetként kezeljük ezt, konferenciákat is szerveztünk, a projektek résztvevőit meghívtuk, ők beszéltek a saját üzletük fejlődéséről, hogyan alakult az életük. A tapasztalatukról, ha össze akarjuk foglalni, akkor két vetülete van ennek természetesen szerencsés dolog, hogy az EGF egyik nagy előnye, hogy célzott segítséget nyújt, az elbocsátott dolgozók egyéni igényeihez tud alkalmazkodni, saját rá, testre szabott terveket készít, a foglalkoztatásra felkészíti őket, a munkahelyek elfoglalására. Ezek mindenképpen pozitív tapasztalatként értékelendők a tervezési folyamat a jelentkezés során a társfinanszírozás alapján sikeresnek mondhatom, tehát egy küszöböt alkalmaztunk, ez 500 főt jelentett, és természetesen beszélni kell még a gazdasági válság körülményeiről, az egy eset függött össze a globalizáció általában, a többi eset a válságra adott reakciót hívott elő. Az összes intézkedés ről elmondhatjuk, hogy az egyik nagy előny a rugalmasságban rendelkezik, amikor is eh, lehetővé válik, hogy költségvetésen belüli költségvetési sorról az egyik más, sor, másikra lehet átcsoportosítani eszközöket. Tehát ha változnak a körülmények, ha változik a megközelítés, hogyha valaki például szeretne egy üzletbe belevágni, akkor megvan a rugalmasság arra, hogy ezt támogatást nyújtsunk. Természetesen vannak nehézségek is egy ilyen esetben. Ezek közé tartozik nagyon hosszú az elfogadásig tartó folyamat. Természetesen nincsen receptünk arra, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeljük. hogyha egy tagállamnak nincsenek meg a saját eszközei, hogy elkezdje ezt a projektet, akkor jobb, ha nem is jelentkezik. E, tudnélik, arról van szó, maguk az érintettek e, nem tudják kivárni a támogatás megérkezését. Az Európai Szociális Alap e, eszközeit talán erre hamarabb fel lehet használni, és nem kell kívánni az EGF-ből érkező támogatásokat, hiszen az érintett résztvevő emberek esetében nekik mindegy, hogy honnan érkezik a pénz, tehát ők nem látják ezt a különbséget. Azt tudom mondani, egyszerűbb le az európai szociális alap eszközeit felhasználni ebben az esetben. Természetesen válság idején, hogyha problémák vannak egy ország költségvetésében, és a lehető legtöbb forrást igyekszik megragadni egy ország, az EGF komoly támogatást jelent ilyen esetekben. Ennyit tudunk hozzászólni egyelőre ehhez. Hogyha össze akarom foglalni, akkor felhívom figyel, a figyelmet arra, hogy az új rendelettel szemben vizsgálati fenntartása van Litvániának, hiszen vonatko- egyrészt szó van a hatályról, amelyről még vita folyik. Természetesen jó dolog, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat is figyelembe veszik, a gazdákat figyelembe veszik, de hogyha kibővítjük a hatályt, akkor fel kell tenni azt is kérdés, hogy ez tényleg jó-e? Hol a különbség? Meg kell vizsgálni a gazdákat, hol a különbség másokhoz képest, hogyha az elbocsátott munkavállalókról beszélünk, miért kell őket külön kezelni? Nem kívánok túlságosan belemenni a részletekbe, javaslataink kapcsán, de azt gondolom, hogy a foglalkoztathatóság esetében az 50%-os ráta arány, ez nem túl jó javaslat. Másrészt pedig a társfinanszírozás 65%-áról is beszélnünk kell. A bizottságnak e- kell eldöntenie, hogy 65% lesz a társfinanszírozás, hogy ez alá megyünk-e. Tehát nem mondhatjuk el, hogy minden változtatást, módosítást támogatunk a rendeletben. Ennyit szerettem volna az új rendeletről elmondani, és szívesen válaszok a kérdéseikre. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig az utolsó meghívott vendégünk következik, Wolfgang Hussamann úr, aki a Németországból jön, a munkaügyi és szociális ügyek minisztériumból érkezett. Einladung hier. Köszönöm szépen, új funkcióban vagyok jelen a munkaügyi minisztériumban én voltam a kapcsolattartó az Európai Parlamenthez, új funkciómban is jelen vagyok, és annak is örülök, hogy 10 percet kapok, ez nagyon sok idő, hiszen egy raportőr két-három percet kap adott esetben, és örülök, hogy nekem ilyen sok időt szánnak, vagy most néz, szeretném megnézni az EGF területén a német tapasztalatokat, milyen kvótákat sikerült elérni az egyes projektek kapcsán. Összeállítottunk egy áttekintést az EGF kereti mellett folytatott projektekről, a BenQ, Nokia, Kármán, Heidelberger, Druck és azok, amelyek itt szerepelnek. Az öt kérelmet nyújtottak be. 6700 érintett munkavállalóról beszélhetünk ebben az összefüggésben és 3009 eh, embernek tudtuk munkát biztosítani az EGF segítségével. Ez a reintegráció területén 58%-os eredményt jelent, ami az egyes projekteket illeti nagyon különbözőek az eredmények. Eh, 30 és 80 százalék közötti a reintegráció a munkerőpiacra. Persze ez mindig a konjunktúra alakulásától is függ, hogyan alakult a konjunktúra, hiszen nem minden egyes továbbképzés vezet oda, hogy az ember integrálódni tud utána a munkaerőpiacra, tehát ha a konjunktúra gyenge, akkor nehéz ezt megoldani, de természetesen az képzettségtől is függ, azok az eh, munkavállalók, akik magasabb szintű végzettséggel rendelkeznek, azok jobb eséllyel indulnak bele az átképzésbe és az új munkahelyek keresésébe, vagyis különböző intézkedéseket eh, kell kialakítani egy ilyen EGF keretében, EGF alkalmazás keretében, hiszen különböző célcsoportokkal foglalkozunk. Összességében elmondhatjuk, eh, az EGF eh, Németország esetében vállalható eredményekkel jár mindenképpen, de nézzük meg konkrétan, mit csinálunk Németországban, nagyon leegyszerűsítve. Van egy eh, munkaerőpolitikai, munkaerőpiaci politikai eszközrendszerünk Németországban, ez egy kidolgozott dolog, és erre tulajdonképpen hab még az EGF. Miért van ez így? Munkaerő piaci szempontból a, igyekszünk reagálni a nagy elbocsátási hullámokra. Két ilyen intézkedésünk van Németországban. Egyrészt az vállalati szinten lévő felek szociális terv keretében lépnek fel, együttműködnek, tehát mindenképpen a, a társadalmi párbeszédet be kell vonni, aztán egy sor transfer eszközünk is van, csak egy néhányat szeretnék felsorolni. Van egy úgynevezett szociális tervtranszfer. Nagyon fontos, hogy a különböző támogatási intézkedéseket jól összevonjuk, összefogjuk. Azért mondom, hogy haba tortán az EGF, mert kiváló lehetőséget kínál arra, hogy már meglévő juttatásokat javítsunk fel lehetőség van arra, hogy a különböző transfereknél, kifizetéseknél ezt időben elnyújtsuk, másrészt pedig az EGF keretében már meglévő bevált eszközöket tudunk továbbfejleszteni, és további célcsoportokat tudunk megkeresni, tehát intenzív tanácsadás keretében vonjuk be ezt az EGF-t, különböző karriereket veszünk figyelme. Van, ahol teljes átképzést hajtottunk végre, ahol teljesen újat tanultak az emberek, elhagyták a régebbi ágazatokat, munkaterületeket. Mások inkább úgy döntöttek, hogy visszatérnek az oktatásba, mások azt mondták, hogy ők tovább tanulnának, szeret, tovább szeretnének tanulni, főiskolán, stb. Tehát nagyon különbözőképpen reagálnak az emberek. Aztán persze olyanok is vannak, amelyek már olyan végzettséggel rendelkeznek, hogy a saját ágazatukban megint el, el tudnak kezdeni dolgozni. Vagyis az EGF Németországnak jelentős támogatást jelent, hiszen hosszabb időre el tudjuk nyújtani az intézkedéseinket, és a továbbképzést így hatékonyabbá tudjuk tenni. Tehát az EGF tud segíteni, azt tudom mondani mindenek előtt idősebb, vagy alacsonyabb végzettségű munkavállalók esetében segített sokat. Ezt a félidős értékelés egyébként bizonyította tagállami szinten a végrehajtás nagyon különböző, és Természetesen az összes projekt esetében 11%-os integrációs kvótára jutunk Európában. El lehet gondolkodni ezen egy módosított EGF segítségével ezt az integrációs kvótát meg kell tudni emelni. Az 11% egy csalódást keltő eredmény az eszközt tekintve, de mindig arról is szó van, hogy hogyan tudjuk a, munka, a nemzeti munkaerőpiacokat alakítani ezáltal. A különböző tagállamokban nagyon eltérőek a munkaerőpiac aktiválási lehetőségei, mennyire lehet ezzel foglalkozni, és nagyon különböző a szociális partnerek bevonása. Németországban ezt, mint már mondtam, nagyon előre haladó dolog, ez a központi eleme az intézkedéseiknek még az EGF-en belül is, vagyis a tagállamoknak, hogyha az EGF tovább akarják fejleszteni, akkor el kell gondolkodniuk azon is, hogy a nemzeti munkaerőpiaci politikájukat hogyan fejleszték tovább, hogy az EGF és a nemzeti munkaerőpiac valamilyen összhangot hozzon létre, és így mutassa be az előnyeit. Másrészt pedig van egy kritikus pont, az EGF egy válságintervenciós eszközrendszer, eredetileg így tervezték, e, ehhez képest a 9-11 hónapos feldolgozási idő nagyon hosszú, tehát a kérelem benyújtásától számítva. Ez, ez, nem, e, ez nem megfelelő, megmondom őszintén hogyha vállalati szinten a szociális partnerek nem működnének ilyen jól együtt Németországban, akkor egyszerűen nem lehetett volna kérelmet benyújtani Németországban bizonyos esetekben, mert ez az idő túl hosszú, addig valaminek történnie kell, el kell gondolkodni azon, hogy a kérelmezési időszak esetében ezt hogyan kezeljük. Tehát egy, a tagállamoknak el kell dönteniük, hogy ezt hogy tudják lerövidíteni ezt az időszakot. Németország szempontjából, mint mondtam, habatort után ez az EGF, hogyha megnézzük, hogy Németországban milyen nagyon komoly eszközrendszer áll rendelkezésre, nem feltétlenül lenne rá szükség. Most szeretném még megnézni a bizottsági javaslatokat. Azt gondolom, hogy ezekben van egy logikai hiba, vagy egy gondolkodási hiba. Ez abból indul ki, hogy az EGF esetében csak 10-11 százalékig hívták le az eszközöket, vagy éltek a források adta lehetőségekkel. Hogyha azt látjuk, hogy nem éltek a lehetőséggel sokan, akkor strukturálisan kell elgondolkodni azon, hogy hol vannak a problémák, miért nem élnek a források adta lehetőségekkel. A véleményünk szerint az Európai Bizottság nem jó úton jár. Ezt én így gondolom. Azt csinálja, hogy megpróbálja kibővíteni a területek, akik profitálnak az EGF-ből. És ha belenézek a rendeletbe, hogy a mezőgazdaságra kívánnak 5 6 költeni a forrásokból, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a jövőben ennek a szakbizottságnak nem is kell törődnie, mert az a mezőgazdasági szakbizottságba kerül át. Tehát ha ezt az utat járják, akkor az eredetileg jó, jól tervezett EGF eszköz ad abszurdummá válik, mert akkor benne vannak a gazdák, belekerülnek a kisvállalkozók, stb. És az az összeg, ami még munkaerőpiaci intézkedésekre, rendelkezésre áll, az egy hatoda marad az egésznek, akkor gyakorlatilag válságintervenciós eszközként a munkaerőpiacon már nem beszélhetünk ilyenről. Természetesen a mezőgazdaság mellett is lehet érvelni, elmondhatjuk nyilvánvalóan, hogy a mezőgazdák, a gazdákra nézve plusz terhek jelentkeztek a szabadkereskedelmi megállapodások révén, de akkor mondjuk azt, hogy ez egy mezőgazdasági eszköz. Az agrárterületen fogják felhasználni, de akkor nem mondjuk, hogy ez egy munkaerőpiaci eszköz. Én, én ezt abszolút felhigulásnak tartom, ez ilyen értelemben. Aztán még egy harmadik pont az új rendelet esetében a válság fogalma nem tisztázott, olyannyira nem tisztázott, hogy az EGF alkalmazási területét, vagyis hatáját összességében kibővíti, felhigítja, és nem elég konkrét ezek után. Ez az egyik oka annak, hogy Németország mindenek előtt a tanácsi viták során miért mondja, hogy ebben a formában az EGF-t már nem szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van egy pont, amelyről nem szólt, és talán hasznos lenne megemlíteni, vagy jó lenne, ha válaszolna rá nevezetesen. A válság mechanizmus meghosszabbításával kapcsolatos ez a kérdés. Az Európai Parlament is elmondta a véleményét és támogatta ezt a helyzetet. Lehet, hogy majd a vita során akkor még majd erre válaszol. Ki szeretne felszólalni? Bauer asszony, Rinkjevics Ute asszony, Darden úr, Szerkász úr, Beresz asszony, és a jelentéstevő asszony. Tehát akkor Bauer asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül érdekesek voltak a, a prezentációk, és nagyon köszönjük őket. Én három rövid kérdést szeretnék föltenni az előadóknak a társfinanszírozás kapcsán. Milyen tapasztalataik vannak a társfinanszírozással, és milyen eszközöket, milyen forrásokat tudnak felhasználni a társfinanszírozásra? A második megjegyzésem a mezőgazdaságra vonatkozik. Én is úgy látom, hogy tekintettel arra, hogy a költségvetésből milyen összeg kerül a mezőgazdaságba, ez egy téves elképzelés, hogy ebből is a mezőgazdasági termelőket kellene támogatni. A harmadik, megint csak kérdésem, a legutolsó prezentációban az jelent meg, hogy az ESF-et és az EGF-et harmonizálni kell. Hol látja az előadó a, a harmonizáció lehetőségét a két alap felhasználása közt? Köszönöm szépen! Madame Litkovics asszony és Dáden úr. Aš én is szeretnék köszönetet mondani minden előadónak. Nagyon hasznos volt számunkra, hogy hallhattuk a tagállami tapasztalatokat, amelyek már az EGF forrásokkal, támogatásokkal dolgoztak, és az ő javaslataik is rendkívül hasznosak, amikor is a jövőbeli kilátásokról eh, gondolkodunk. Aztán szeretném kiemelni, hogy az EGA, az EGF ugye az előirányzatok 50%-át tudta felhasználni. Ez egy fontos jelzés, hogy a források 50%-át fel tudták használni. Ez fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy a szabályokat igenis érdemes módosítani. Igaz, hogy az érintett ágazatokban nagyon sikeresen használták fel a tagállamok a források, de ezzel kapcsolatban lenne még néhány kérdésem. Amikor úgy döntünk, hogy igen, szükség van a globalizációs alap bevetésére, akkor nem gondolják, hogy igazából ez az 500 fős elbocsátási küszöbérték nem kifejezetten jó kritérium, főleg hogyha megnézzük a tagállamok nagyságát és módot kell találnunk arra, hogy mindenképpen segítessük az elbocsátottakat. Aztán láthatjuk, hogy az EGF kielégető mértékben rendelkezik forrásokkal, a mezőgazdaság ugye nagy arányban részesül ebből. Talán itt a 65%-ra emelt arány lenne a helyes. Aztán ugye egy új követelmény is megjelent, hogy, hogy 12 hónapon belül minimum 50%-ának az elbocsátott munkavállalóknak stabil munkahelyet kellene találniuk, de hát mit is jelent az, hogy stabil munkahely? Hát itt eh, na, lehet, hogy nagyon különbözőek az elhelyezkedési ellátások, itt a német kolléga is utalt erre, hogy ezt nehéz meghatározni. És miért ne lehetne a, a képzési, továbbképzési időszakot is a 12 hónapos időszakba bevonni. Aztán a mezőgazdasággal kapcsolatban is lenne még néhány kérdése. Nem tudom, miért kellene a mezőgazdaságot bevonni az EGA hatája alá. De ha már bevonjuk, akkor miért nem vonatkoznak erre a területre ugyanazok a szabályok. Egy adott ágazatban, ha sok szemét, sok munkavállalat elbocsátottak, akkor ugye ők jogosultak arra, hogy támogatást kapjanak az EGF-ből. De persze lehet, hogy ezek a kérdések nem minket illetnek. Deldán úr, aztán Szerkesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakértőknek a beszámolóikat. Én azt mondanám, hogy örülök ezeknek a prezentációknak, ezeknek a beszámolóknak, ugyanis megerősítenek bennünket a mi véleményünkben. Azt is látjuk, hogy felhasználták a globalizációs alap pénzösszegeit sok esetben, például elbocsátások esetén, és az, amit hallottam, azt mondatja velem, hogy igenis ez az alap hasznos, mert az összes dosszié, amivel foglalkozzunk, és amiről hallottunk, a válsághoz kapcsolódnak. A szociális partnerekkel már foglalkoztunk, sőt az új jogszabályok is rámutatnak, hogy mennyire fontos, fontos a társfinanszírozás biztosítása. Az a benyomásom, hogy igen, sokan említették, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos dolgokat talán itt pontosítani kellene, de talán ez nem az eszmecserénk célja ma a különböző bizottságok hatáskörébe tartozik. Azt hiszem, hogy minden dolgozót segíteni kell, nem csak a gazdákat, vagy a mezőgazdaságban dolgozókat. Ami a határidőt illeti, a dossziék kezelésének határidejét, aztán a az elbocsátások és az intervenciók idejét. Tehát a fő kérdésem az, hogy mik a javaslataik, hogy a különböző határidőket például az intervenció során csökkentsük, rövidítsük, lerövidítsük. Aztán van még egy másik kérdésem a német szakértőhöz. Nagyon érdekelt, amit elmondott, és meglepett, amit a végén mondott, nevezetesen, hogy nem, a, nem nincs többé szükség az alapra, hát persze nem tökéletes, javítani lehet rajta, de beszüntetni, megszüntetni, az teljesen hibás lenne. Köszönöm. Alexandra Szerkász. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a három szakértőnek az elmondottakat. Nagyon nagyban segítettek nekünk az elkövetkezendő hetekben a munkánkban. A spanyol és a német szakértőhöz lenne kérdésem. Nevezetesen szeretném, hogyha pontosítanának bizonyos dolgokat. Németországra vonatkoztatva, ugye azt mondták világ, teljes világosan, hogy ez az alap hasznos, egyfajta kiegészítő eszköz, és megfelel a válság helyzetben a reformoknak, az átstruktúrálásoknak. Most ami a, az alap felhasználását illeti, hogyan lehet összekapcsolni ezt az átstruktúrálással. Aztán a spanyol szakértőhöz fordulok. Köszönjük, nagyon melegen fogadtak bennünket Madridban és Barcelonában is, mikor fogadtak bennünket, és láttuk, hogy a válság ellenére nagyon is kötődnek ugye az uniós kérdésekhez. A mezőgazdasági témát illetően azt hiszem, hogy senki nem ért egyet a bizottsággal abban, hogy en, ilyen sok pénzt adjanak a mezőgazdaságra. Spanyolország ugye elsősorban mezőgazdasági ország, és nagyon is érinti a jelenlegi helyzet a földközi tengeri medencében. Én szeretném tudni, hogy mi történne, Spanyolországban, hogyha ezek az alapok, ezek a pénzösszegek mind a mezőgazdaságba mennének. Ezek, mi, mi történne ezekkel az alapokkal? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Ami a válságmechanizmus meghosszabbítását illeti, engedjenek meg néhány dolgot ezzel kapcsolatosan. A német szakértő elmondta, hogy kilenc hónap túl hosszú, akkor most milyen határidőt szeretnének, és a másik két szakértő egyetérte a határidő, felhasználási határidő csökkentésével. Ugye itt van a megfigyelési időszak, aztán az alap mobilizációjának az időszaka. Makevicsene asszony azt mondta, hogy a szociális, az Európai Szociális Alap az jobb, és kérdezem, hogy miért a határidők szempontjából miért jobb. Lenne néhány megjegyzésem még, hogy mit is gondolnak. Például a haszonélvezők számára egy korhatárt kellene-e kialakítani, vagy nem. Tehát az elbocsátott dolgozókat ugye sok esetben megpróbáljuk új munkahelyekre mobilizálni. Tehát láttunk olyan eseteket is, amikor már idősebb munkavállalókról volt szó, szinte már nyugdíj előtt álltak, de ugye jó egészségben voltak még, de nem lehetett már őket bevonni a munkaerőpiacra. Tehát például egy korhatárt gondolnak-e megállapítani. A második kiegészítő kérdésem az az, hogy az alapmobilizálásának kritériumait figyelembe véve, ugye itt Németországra vonatkoztatva a Nokia cég vonatkoztatva néha az a benyomásunk, hogy az alap mobilizálására, például egy adott vállalatnál, egy cégnél, sok esetben a, az alapot arra használják fel, hogy delokalizálják az adott multinacionális vállalatot. Tehát a vállalatok számára esetleg meg kell határozni bizonyos feltételeket, vagy nem. Egy multinacionális vállalat esetében a, az alapszabályait mindenképpen alkalmazni kell, de a multinacionális vállalatoktól azt kérjük, hogy egészítsék ki az alapösszegeit, a különböző intézkedések megvalósítására. A harmadik megjegyzésem milyen konklúziókat, milyen tanulságokat lehet levonni az EGA EGA-val kapcsolatos lehetőségekből, összehasonlítva az ESZÁ-val. Vannak olyanok, akik számára inkább egyéni lehetőségeket kell biztosítani, és hogyan lehetne jobban működtetni a, például a szociális alapot. Van-e olyan terv, hogy esetleg a jogszabályokat felülvizsgálják annak érdekében, hogy a létező intézkedéseket jobban tudják alkalmazni, például a mikrofinanszírozás terén, mert vannak ilyen európai programok is, hogy azokat segítsük, akik mondjuk egy vállalatot, egy kis vállalkozást akarnak elinteni. Jelentéstevő asszony. Thank you, madam, and thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm az három előadónak az elmondottakat, ezeket nagyon érdekesen találtam, és számos kérdésem is lenne. Először is a spanyol kollégánkhoz fordulnék, Carloshoz. Nagyon érdekes volt ezt hallani, hogy Spanyolországban 18-ból 5 a globalizációt érintő projekt volt, 13 viszont a válság miatt vált szükséges. És ez ismételt a hangsúly az, amit már máshol is láthattuk, hogy nagyon fontos a válság miatt átmeneti eltérés fenntartása. Aztán szintén a spanyol koreához szólnék. Ugye azt mondta, hogy szeretné ezt a válság kezelési eltérés fenntartani, és beszélt arról, hogy 50%-os társfinanszírozás néha gondot jelent, de a konvergencia kritérium alatt támogatható régiók esetében itt lehet talán ezt orvosolni az új rendelt javaslatban. Aztán a munkavállalók száma esetében nem tudom, hogy úgy érzi hogy a 4.2 pont cikk esetlegesen nem elég rugalmas, ugye itt a kivételes körülményekről van szó, és az 500 küsz 500 elbocsátott kapcsolatos küszöbb érték kerül meghatározásra, tehát, és itt van a kivételek, is. ez elegendő rugalmasság az ön számára, vagy ez még mindig túl rugalmatlan. Aztán kérdés, hogy miután benyújtották a kéremet, meddig kellett várni a források, és mennyit használtak fel a támogatásokból. Aztán litván kollégánkhoz fordulnék, ugye itt, ami önöket illeti, mik befolyásolták ezt? hogy nagyon különböző képen végződtek, különböző eredményességgel végződtek a projektek. Ugye beszélt arról is, hogy az Európai Szociális Alap sok esetben hasznosabbnak bizonyulhatott volna. És hát lehet kombinálni is a két alapot a, ahhoz, hogy az elbocsátott munkavállalókat segítség. Talán elmondhatja, hogy a társfinanszírozási ráta, vagy az Európai Szociális Alap más struktúrája az, amit hasznosabb lenne. Aztán beszélt arról, hogy nagyon vitatott a hatály kibővítése, például ugye a mezőgazdasági termelők bevonása. Itt mindhárman egyetértek abban, hogy ez vitatott kérdés lehet. Aztán mindhárom előadó elmondta, de a német előadó esetében nagyon örültem a példáknak. Én hallottam másféle példákról is, mint amiket ő elmondott, és ezen kívül említette azt is, hogy mennyire fontos az, hogy időben reagáljon az alap. Igen, ez nagyon fontos. Aztán a, ismételten a hatály kibővítése is felmerült. Mindenkit kérdeznék, hogy mit gondolnak a mezőgazdasági termelőket, be kellene vonni az EGA hatája? Másodszor, ha igen, akkor ugyanaz szabályok vonatkoznak rájuk, mint a más munk mint a többi munkavállalóra, vagy másképp kellene eljárni. És hogyha másképp kell eljárni, akkor a bizottságnak kellene eldönteni a kritériumokat erre vonatkozóan, vagy kinek. Végül pedig mm, már az összegekről ugye esett szó, de végül is rátérnék arra, amit a német kollégánk is mondta, a válság helyzet. Ugye itt a javaslatban nagyon lazán kerül ez megfogalmazásra, és hát nem tudom, hogy mit gondolna, hogyan lehetne ezt konkrétabban megfogalmazni. Mi már beszéltünk a bizottság a 2B cikkről, ahol is arra van szó, ugye, hogy a helyi, regionális, nemzeti gazdaság súlyos megzavarása történik, előre nem látható okokból, például egy válság okán, és ez okozza aztán az elbocsátásokat. De hát például e, kerülhet sor áradásra, és hamufelhő feltűnhet, ugye, és a légitársaságot az is befolyásolhatja. Vagy egy áradás elmoshat egy gyárat. Tehát, hogy itt nagyon sokféle előre nem látható körülmény lehet, hogy lehetne így konkrétabban megfogalmazni azt, hogy milyen esetben lehet támogatást kérni. Köszönöm. Nos, biztos vagyok benne, hogy a három szakértő válaszolni fog minden kérdésre. Tehát akkor ugyanabban a sorrendben először Maki Vijelcsene asszony következik. Ačiū labai, ačiū labai už e, gausybę klausimų. E, bandysiu. Köszönöm szépen a kérdések egész sorát. Fokozálni szeretnék a legfontosabbakra, nem hiszem, hogy valamennyi kérdést most meg tudom válaszolni. A 65%-os társfinanszírozás sokkal jobb, mint az 50%, és a, a szociális alap és a az Európai Szociális Alap és a Globalizációs Alap esetében a jobbat kell választani, tehát pillanatilag az Európai Szociális Alap eh, finanszírozását vesszük igénybe 85%-os arányban, ez egy jó dolog. Litvánia azonnal felhasználta az intervenciós lehetőségeket, már akkor, amikor a kérelmezési időszak zajlott, ugyanis a foglalkoztatási alap eh, nemzeti költségvetésből származó részét felhasználtuk. Szeretném megjegyezni, hogy különböző finanszírozási forrásokat kívánunk összevonni, kombinálni. Mi az, ami javíthatna a helyzeten? Ebben az esetben hogyan tudjuk az időszakokat lerövidíteni? Tudom, amikor értékeltük a projekteket Litvániában, de a három hónap már szinte perfekt, ideális időszak lenne, bár azt is tudom, hogy szinte lehetetlen elérni ezt a időszakot, átmeneti időszakot. És de igyekezni kell a problémákat kezelni. Ami az ágazati problémákat illeti, tehát figyelembe kell venni, olyanokat is, amelyeket, hogyha azt látjuk, hogy egy plusz finanszírozást is keresünk más alapot, akkor bevonunk az azonos ágazatban dolgozó más vállalatokat, és ez nagyobb rugalmasságot tenne lehetővé. A német kolléga teljes joggal állapította meg, hogy nem igazán a probléma megoldására fókuszálunk gyakran nem vagyunk elég konkrétak a fellépéseinkben. Most pedig a négyes, az 500-as küszöbről beszélnék. Megvan annak a lehetősége természetesen, hogy egy alacsonyabb számú munkatárs esetén is alkalmazzuk, de ha elbocsátásokról beszélünk, Litváni esetében az 500-as szám, ugye ezt tartalmazza a rendelet, akkor az bizony nagyon elég komoly küszöb. Ez Litvánia esetében egyszerűen túl magas küszöbérték. Tudni illik a cégek 1,2%-a alkalmaz 500-nál több munkatársát. Vagyis ez egy óriási probléma a mi országunk szempontjából. Most nézzük meg a következő fontos felvetést, a mezőgazdaság. Nem hiszem, hogy erről újat tudok mondani, már említettem a véleményünket a bevezetőben, hogy miért veszítik el a gazdák a munkájukat válság miatt hasonló. Minden esetre nekik regisztrálniuk kell, és úgy kezelni őket, mint akik munkanélkülvé váltak, előtte ők is befizették a szociális járulékokat, stb. és a TB egyéb a szociális biztonsági járulékok megilletik őket, vagy járadékok megilletik őket, vagyis nem egészen más a helyzet. Azt gondolom, hogy sikerült a kérdések nagy részét megválaszolni, és ha valamit elfelejtettem, kérem emlékeztessenek rá. Köszönöm szépen, Carlos tortuero, Martínez úr. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre, a lehető legtöbb kérdésre. Nagyon sok kérdést tettek fel először is. a finanszírozás a különböző forrásokból Spanyolországban a régió költségvetéseiből finanszírozunk nagyon sok mindent. Ezt jelenti a társfinanszírozás. Létezik egy megállapodás, az adott hatóság és és a foglalkoztatással foglalkozó felelősök között a régiókban. Más esetekben a költségvetési ö, felelősökkel írják alá ezt a megállapodást, de mindig rég, régiók szintjén, regionális szinten. Tehát nem az állam központilag, hanem a régiók társfinanszíroznak az általános kérdésekre válaszolva. Hogyan működik a két alap között? Tehát a szociális alap és a globalizációs alap között hogyan működik a, a kapcsolat? Hát ezek kiegészítik egymást. És a, a struktúrák szempontjából a haszonélvezők szempontjából fontos az, hogy a polgárokat jobban képezzük, éppen ezért a szociális alapnak nemzeti és európai stratégiája is van. Éves stratégiája is van, és a finanszírozás több évre vetítve szól. Ez egy akciós, úgymond akciós alap rövid távra, azonnali akciókra, súlyos esetek kivédésére, abban az esetben például, hogyha sok dolgozó veszíti el egyszer a, a munkáját. A két alap tehát kiegészíti egymást. Spanyolországban ezzel a globalizációs alappal úgy gondoljuk, hogy túlságosan hosszadalmas hozzáférni az alapokhoz. A, a belső intézkedések túlságosan is hosszadalmasak, tehát amikor ugye beterjesztjük a kérelmet, amikor elfogadják, nagyon hosszadalmas, pedig ez az alap, ugye azonnali támogatást kellene, hogy nyújtson, de sajnos ez nem evidens egyáltalán. Bizonyos intézkedéseket néha előre lehet hozni, mellesleg a szociális alap segítségével, de minden régiónak megvan a saját operatív programja, és hát a régióknak van saját költségvetésük, amikor a globalizációs alapból megérkezik a támogatás, ez kiegészíti az adott e, induló költségvetést. a különböző támogatásokat csoportosítjuk, de hogyha ezek nem érkeznek be, akkor nem, nem tudjuk, tudunk segíteni a dolgozónak. Ami a társfinanszírozást illeti, itt eh, hát ez egész rendszer leblokkolódott hogyha visszatérünk az 50%-ra, akkor ez nem tartható. Ugyanis ez azt jelenti, hogy meghátráltunk, semmi értelme nincs, és így nem tudjuk kimeríteni az alapot. Különösen, hogyha pénzügyi válság van, mint a mostani pénzügyi és gazdasági válság. 65% szintén nem sok, ugye 70, 75, 80 százalékra is szó volt. Hogyha eredményeket akarunk elérni, akkor mindenképpen számítani kell az európai alapokra. A dolgozók számát illetően ugye 500-at mondtunk, 500-ról volt szó, 300-at is mondhatnánk. Spanyolországban ugye leginkább Kis vállalatok és vállalkozások vagy középszintűek léteznek, és hogyha azt mondjuk, hogy 300 dolgozót bocsátanak el, akkor sokkal több sikert érhetnénk el, mint 500-al. A spanyol képviselőnek, Szerkász úrnak köszönöm a kérdését mert nagyon kedvesen szólt a, az európai parlamenti képviselők spanyolországi látogatásáról, és azt kérte, hogy a mezőgazdaságot is említsen meg, hogy miért vesszük be a globalizációs alapba a mezőgazdaságot számunkra. Nem itt kell erről a témáról beszélni. A mezőgazdaság ban hagyományok vannak, különböző specifikus intézkedések léteznek, és egyáltalán nem látjuk, hogy az alap egy ilyen fontos része a mezőgazdaságba vándorolna. Továbbá ennek semmi köze a globalizációs alap célkitűzéseihez akkor egy külön alapot kell felállítani a mezőgazdaságnak. És a többi ágazat, ipari ágazatot e- egyszerűen nem lehet lefedni. Tehát ezt nem, nem támogatjuk azt, hogy a mezőgazdaságot bevegyük ebbe az alapba. Elnök asszony, elnézést kérek, meg kell, hogy állítsam önt, mert kifutunk az időből, úgyhogy egy mondat még. A globalizációs alap egy nagyon fontos alap, mert támogatja azokat, akik elvesztik a munkahelyeiket az el, a kollektív elbocsátások során. Meg kell könnyíteni a pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. Arra van szükség, hogy minden szereplő vegyen részt ebben a folyamatban, regionális szinten, a különböző intézmények, mindenki. Csak nagyon gyorsan, ami a korhatárt illeti ami engem illet az európai demográfiai fejlődés tekintetbe véve ezt nem tartom fair dolognak. Szerintem az EGF fel kéne használni, hogy átmeneteket is lehetővé tegyünk mondjuk a nyugdíj előtt, és ez egyébként nem is illik abba a képbe, amit mi európai szinten felrajzolunk. Ami pedig a korhatárt illeti, a kérelmezési időszaka, ez a hat hónap az nálunk abszolút reálisnak tűnik, ami pedig eh, Ön is beszélt erről, hogy áttelepítenek iparágakat, vagy termeléseket. A Nokia esetében ez úgy történt, tehát így látja ezt a nagy közönség. Németországban viszont egészen másképp működnek a dolgok. Először a szociális partnerek vállalati, üzemi szinte megállapodnak, meg kell, hogy állapodjanak valamilyen szociális tervről, tehát megállapodnak hány munkahely szűnik meg, átcsoportosítás hol van, hol van átszervezés, stb. És utána jön csak az EGF nem az a helyzet, bár természetesen a cégek, akiket érint valami, ők ezt másképp szeretik látni, de nem azonnal keressük meg a kapcsolatot a vállalatokkal. Azt mondjuk, nagyon érdekes a dolog, válság van, de először a szociális partnerek beszéljenek, dolgozzanak ki egy szociális tervet, és utána majd mi meglátjuk, hogy az egf ből milyen intézkedésekkel, a nemzeti munkerőpiaci politikai intézkedésekkel hogy tudjuk ezt figyelembe venni. A struktúrát illeti a Német Szövetségi Minisztériumról beszélek, amely a munkaügyekért felelős tehát mi csináljuk ezeket a kérelmeket, van egy administratív megállapodásunk a német munkaügyi hivatallal, amely aztán, amikor a szociális partnerek már megállapodnak egy szociális tervről, a létszámcsökkentésről, akkor a megfelelő transfercégeket ők bevonják, és a szükséges intézkedéseket hozzák. Így sikerül megelőzni azt, ahogy egyébként a közönség látja, hogy a cégek hozzánk jönnek és megpróbálnak ideje korán kapcsolatot felvenni, és már keresik, hogy milyen EGF eszközök állnak rendelkezésre, hogyan tudjuk ezeket figyelembe venni, hogy még több embert bo- bocsássunk el, ezt megelőzzük, ez persze a gazdasági élet szereplőinél irritációkat okoz, de ez a helyzet, és 7 éve ez így működik. Ami pedig az EGF, ESF összefüggését illeti, ebből mit lehet tanulni? Egy dolog, amiről vitázunk az Európai Bizottsággal, amit a szociális alap kapcsán látunk, tehát mit lehet abból tanulni, az, hogy észszerű koncentrálni, pontosítani a források, az eszközök felhasználását, tehát milyen plusz értéket kínál egy eszköz, ezt kell vizsgálni. Tehát jó-e, hogyha célokat meghatározunk, akkor tényleg adott sikert érünk el vele, százszornak is egy a vége, tehát mi azt mondjuk az EGF vonatkozásában, az új rendelet vonatkozásában egyértelmű a munkaerőpolitikai orientáció megtartása, ha megszületik az új rendelet, ne higítsuk fel, az Európai Szociális Alapban éppen az ellenkezőjét csináljuk, ugyebár ott igyekszünk az instrumentumokat koncentrálni, munkaerőpiaci orientációt kialakítani célcsoportra szabva, és hogyha az EGF megszületik, ne azt az utat járja, ahol éppen az Európai Szociális Alap próbál modernizálni. Tehát ott két lépést tennénk visszafelé szerintem. Miközben az ESF-nél látjuk, hogy merre kell menni. Ami pedig az eljárásokat illeti, még milyen juttatások vannak, milyen társfinanszírozások vannak Németországban. Ez mindenek előtt a rövidített munkaidős pénzekből finanszírozzuk ezt a német munkaügyi ügynökségtől, erre külön pénzünk nekünk nincsen, és az előbb mutatott eljárások alapján nagyon sok jó intézkedést, továbbképzést, különböző formájú továbbképzést tudunk biztosítani az EGF-fel együtt is. A kérdés az EGF törlése vagy nem. Már mondtam a német álláspont mi ebben. Ha megnézzük a dolog történelmét, megállapíthatjuk, hogy 2006-2007-ben Németország lefolytatott egy vitát, akkor nem akartuk német részről, az intervenciós eszközöknél ez került szóba, és pillanatilag is úgy látjuk, hogy Németország a tanácsban, ez egy közlés részemről, nem tudok ezzel mit mondani, tehát valószínűleg az új átdolgozott formájában el fogjuk utasítani ezt a rendeletet. Ennyit tudok mondani önöknek. Ez a német pillanatnyi álláspont. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engedje meg. Ez, ez egy meglepetés számunkra. Ide eljön, és akkor azt mondja, hogy Németországban használják meg legjobban a mobilizációs alapot. Azt hiszem, hogy ebből nagyon sok tanulságot lehet levonni, hogy az új szabályoknak megfelelően hogyan is alkalmazzák ezt az alapot. Tudom, hogy mi a német kormány hozzáállása, de azért én elég meglepett vagyok, sőt nagyon is meglepett vagyok a német állásponttal kapcsolatban ugyanis Európának hatékonyan kell a válság ellen felvenni a harcot. Harkin asszony akar szólni? I have two minutes. I'll take just one. Ha kapok még két perc, egy percet, jó, egy választ. Az utolsó hozzászóló beszélt a német kormány álláspontjáról, azt mondta, hogy az új módosított formában ezt nem támogatják. Két dolgot említett, a gazdákat és a válság fogalmát, definícióját. Vannak-e más problémák is, amelyek, probl- amelyek nehézek számukra, vagy csak ez a kettő, ami miatt gondjaik vannak? El tudják ezt mondani? Én értettem a vendégünk álláspontját, tehát már a kezdetek óta végül is itt egy olyan álláspont alakult ki, amely most már szinte radikálisá vált. a válság fogalmához hozzá tudok szólni. Még két pontot vetettem fel, ezek nyilván fontosak de úgy gondolom, hogyha a parlament megfelelő korrektúra mechanizmusokat alkalmazna, mondjuk a mezőgazdaságra nézve, vagy a válságra, vagy a válságot jobban, pontosabban meghatároznák eh, ez a német álláspontot a tanácsban, amennyire most látom, hát nem tudná feltétlenül megváltoztatni, és az elnök az, hogy teljes egyértelműen felismerte, hogy mi a német álláspont, egyértelmű nem az EGF-fel kapcsolatban. Itt most ezt tudom mondani. Ezt kell közölnöm önökkel. Mi? Tehát megerősíti ezt? Tehát végül is a német tapasztalat nagyon pozitív volt a mobil, az alapmobilizációjával kapcsolatosan, nem? ez eine etwas komische Situation für mich. Als sajátos helyzetben vagyok most itt. Az EGF felelőseként én mondtam, hogy milyen jó eredményeink voltak, vagy vannak. Azt, arra is rámutattam, hogy az egész keret, hogyha a munkaerő piaci politikánkat látják, akkor ez csak a haba tortán, ezt már mondtam. És ezzel dokumentáltam, hogy ha nem lenne ilyen, mi a nemzeti munkaerőpiaci intézkedéseinkkel is tudnánk dolgokat megoldani, vagy kezelni. Tehát ezt nyilván a kormány is tudja Németországban, de hát van most ott egy többségi vélemény, amely a mi véleményünket nem feltétlenül tükrözi, vagy nem ebből következik. Köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos pontosításokat. Harkin asszony jelentésével kapcsolatosan a dolgok még nyitva vannak. Mielőtt a fordításra kerül sor a, a jelentés kapcsán, még el kell mondanom, az, hogy a, majd a, a szütemtervet is meg kell nézni, hogyan is fogjuk megszervezni ezt a munkát. Köszönöm szépen a szakértőinknek a prezentációkat. Nagyon gazdagító volt mindaz, amit elmondtak, és a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatosan is érdekes dolgok hallott, hall, érdekes dolgokat hallottunk. A 14-es rendi pont következik. Frederik Darden úrnak adom meg a szót. Ő a vélemény előadója a pénzügyi stabilitások vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése. Ez a téma. Öné a szó, jelentéstevő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Várjak egy-két percet, míg csendesül a terem. Merci. Köszönöm. Nos, először is szeretném jelezni, hogy nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be, kb. 90-et. Ezeket a módosítókat én bevettem a véleménybe, csak úgy, mint néhány kiegészítő módosította, amelyeket én magam nyújtottam be. Összességében elmondható, hogy a módosítók módosítókkal a nagy többség egyet érthet, sőt kompromisszumokat tudok kialakítani majd, és a jövő héten az árnyékjelentéstevőknek szintén javaslatot fogok tenni a kompromisszumokra vonatkozólag. Azonban engedjenek meg néhány kommentárt. Először is a kompetencia kérdés. A hatáskör kérdése, a mi szakbizottságunk hatásköre. Néhány módosító indítványjal kapcsolatosan, ugyanis én úgy gondolom, hogy inkább az ekonhoz tartozik néhány módosító, mint a mi hatáskörünkbe, például néhány új eljárás beindítása. Tehát itt tisztázni kellene a dolgokat, hogy a mi bizottságunk egyáltalán véleményt mondhat el vagy nem bizonyos módosítók tartalmi részét illetően. És akkor a bizottság tagjainak kellene ezt megvitatni, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk ezeket a módosítókat. Van egy másik téma is, amely több módosítóban visszatér, ez a makro megfeleltetés, a, ugye a gazdasági téren egyes módosítók egyszerűen azt javasolják, hogy a hatos cikket, egyes bekezdést töröljük. Én ezzel egy ellentétes módosítót nyújtottam be, mert azt mondom, hogy nem kell elnyomni egy nehézségben lévő államot, hanem inkább segíteni kell, tehát a szolidaritási eszköz kell felhasználni, tehát meg kellene nézni, hogy melyek a legjobb lehetőségek, majd a tárgyalásaink során. Aztán van egy másik ellen, amelyre felhívnám a figyelmet, ez pedig az a kategorikus magatartása bizonyos frakcióknak, bizonyos tagoknak, akik olyan módosítókat nyújtottak be, hogy egész egyszerűen a teljes szöveget töröljük, a Six Packs, a Tupac szövegeit illetően. Már elmondtam a véleményemet. Ezek a szövegek, ezeknek a szövegeknek inkább egy erőteljesebb konotációt kell adniuk a gazdasági növekedési stratégiák, a munkahelyek létesítése és más témák terén. Tehát inkább ezekre kell a hangsúlyt fektetni a véleményben. Ennyit akartam elmondani. Elnök asszony, köszönöm szépen. Duba úr. Voorzitter, Ik heb ook een aantal uh, amendementen en opmerkingen geformuleerd op... Köszönöm szépen. Néhány módosító indítványom és észrevételem lenne Terden úr, az Terden úr által elmondottakhoz. Összességében egyetértek a bizottság javaslatával így Terden úrral is arra vonatkozóan, hogy hogy nagyon fontos, hogy a problémákkal küzdő országokat kísérjük végig az útjukon a struktúrális reformok útján, de hát nyilvánvalóan a költségvetési konszolidációt is elő kell mozdítanunk. Nagyon sok módosító esetében a saját szavaimat látom, Viszont hiszen fontos, hogy a növekedést, a foglalkoztatást támogassuk, de hát attól, hogy leírjuk egy papírra, hogy igen, szociális védelem, igen, munkahelyek, hát ez nem elég. Az a lényeg, hogy nézzük meg, hogy a valóságban, a gyakorlatban ez hogyan valósul meg, milyen hozzáadat értékkel bír ez. Az alapjogi kárta 28. cikkére is hivatkoznak itt, ugye, a kollektív tárgyaláshoz és a munkabeszüntetéshez való alapvető jogokra. Emellett én a munkához való alapvető jogot is megemlíteném, éppen ezért be is nyújtottam egy erre vonatkozó módosítót, amelyet remélem, hogy majd az előadó, aki ismeri az ezzel kapcsolatban folytatott vitákat, elfogadna. Tehát ha minél komolyabb növekedést és minél nagyobb foglalkoztatást akarunk elérni Európában, akkor mindenhol a szerkezetváltás, a strukturális reformokat is segítenünk kell. Az előadó ezt magá is mondta, elmondta, lehet, hogy nem a mi szakbizottságunk az illetékes ez ügyben, mégis úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak is azt az üzenet kell közvetíteni, hogy mi is gondolkodunk azon, hogy hogyan kellene a strukturális reformokat Európában megvalósítani. Erre vonatkoznak a módosítóim, az egyik arra vonatkozik, hogy már a múltban is megállapításra került az, hogy a tagállamok nem mindig képesek arra, hogy egymást ellenőrizzék, felülvizsgálják. Ez a six-pack esetében is már megfogalmazódott, és a további elfogadott javaslatok is ez irányba mutatnak. Aztán a nemzeti parlamentek és az uniós intézmények közötti gazdasági koordináció erősítését én nem tartom annyira fontosnak. Itt az átláthatóság fontos, és a demokratikus legitimáció is fontos. Ezen kívül azonban várom a konstruktív együttműködést az előadóval, különösen akkor, amikor uh, arról van szó, hogy az árnyék előkadókkal és konstruktív javaslatokat kívánunk kidolgozni. Most köszönöm szépen. Ugye említett néhány olyan témát, amelyekkel kapcsolatosan meg kellene nézni, hogy nem az Econ bizottságba kellene direkt közvetlen módon benyújtani őket, és nem a mi bizottságunkba. Tehát mindenképpen azokat a módosítókat, amelyek problémát okoznak a hatásköri szempontból, meg kell nézni, vagy ezeket vonja vissza, vagy pedig az ekomba kell ezeket benyújtani. Cuder asszony. Brigada, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. módosító indítványt nyújtottunk be, amelyet szeretnék most közelebbről is megmagyarázni. Szeretném megerősíteni azt, hogy véleményünk szerint az Európai Parlamentnek el kellene utasítania a bizottság javaslatát. Mi úgy gondoljuk, hogy a költségvetési és gazdasági felügyelet megerősítésének alapkoncepciója egy másik koncepció volt, egész pontosan a megszorító intézkedésekből indult ki ugye ez a földjeleti koncepció. De nekünk igazából a mai reális helyzetből kellene kiindulnunk, csak hogy egy egyszerű példát nevezzek, amely itt is érdekes lett ebben a szakbizottságban. Ezek a megszorító intézkedések ugye jelenlegi formájukban a következőket jelentik. Meghosszabbodik a munkaidő, meghosszabbodik a nyitvatartás, leegyszerűsödik az elbocsátás. Ezek, hát igen, megoldások, de ezek olyan megoldások, amelyek közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy a munkanélküliség növekedjen. Ezáltal nem teremtünk új munkahelyeket. Tehát, és nem csak, hogy a munkanélküliséghez járulnak hozzá, hanem megakadályozzák azt is, hogy új munkahelyek teremtődjenek. A bizottság javaslata az Európai Unióban tapasztalható recesszió tekintetében teljes mértékben ellentmond a növekedési és foglalkoztatási célkitűzéseknek. Hát mégiscsak jó lenne olyan megoldást találni, amely amely eh, nem, nem azt okozza, hogy a recesszió mellett még itt a foglalkoztatás is csökken. A mi javaslatunk arra irányul, hogy ezt megakadályozzuk. Uh, that was very quick. Um, some, some com- Nagyon gyors volt. Néhány megjegyzés a Derden jelentéssel kapcsolatban. Kicsit későn érkeztem, sajnálom, de hát Gondolom, hogy az ön saját javaslatai alapult a prezentációja. Ugye most a, a two-pack követte a six-packet, a hatos csomagot, a kettős csomag, ugyanazt az irányvonalat követjük, azt az irányvonalat, amely tulajdonképpen az államháztartásra, a költségvetési hiány ellenőrzésére, vonatkozik, és igen, ez nem elégséges. Ez a válságot nem fogja önmagában megoldani, ezt világosan kimondhatjuk. De vannak olyan elemek is, amelyek még súlyosbíthatják a helyzetet, ahogyan azt az imént hallhattuk. De eltekintve szakbizottságként, frakcióként el kell ismernünk, hogy ez bevezetése fog kerülni, ja, szeretjük, nem szeretjük. A tanács még azt is kérte tőlünk, hogy gyorsítsuk meg az elfogadását ezeknek a javaslatoknak. Tehát ez mindenképpen bevezetése fog kerülni. Tehát de mindenképpen, mindenképpen módosítanunk kellene a tartalmat, kiegyensúlyozottabbá kellene tennünk ezeket a javaslatokat. A, a, súlyos nehézségekkel küzdő tagállamokat érintő derden jelentés. Fontos, hogy a munkahelyekre, a foglalkoztatásra is figyelemmel legyen. Nem szabad csak a költségvetési megszigorításokra koncentrálnunk, és a szociális szempontokat, a növekedési és a foglalkoztatási stratégiát, a 2020-as stratégiát figyelmen kívül hagynunk. Tehát a költségvetés mellett ezt az oldalt is ezt szem előtt kell tartani. Mi a módosítóinkban ezt próbáltuk kifejezésre juttatni. Ez valóban lényeges javítást, javulást jelentene. Remélhetőleg nem csak itt sikerül ezt elérnünk, hanem az ECON szakbizottságban is sikerül ez irányba módosítani a jelentést. Úgy gondolom túlságosan egyoldalú lenne a jelenleg irányvonalat követni, de ugyanakkor ez bevezetés fog kerülni, tehát jó lenne, hogy akkor legalább a tartalmát sikerülne egy kicsit kiigazítanunk. A Derden jelentés hasznos is lehet a nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok esetében. Ugye egy kevéssé szabályozott területről beszélünk, hogy mi történik Görögországban, a Görögország és a bizottság közötti kapcsolat, ugye semmiféle szabályozás alá nem esik, nincsen törvényes védelmi eszközek nincsenek jogszabályok. Ez azt jelenti, hogy a bizottság például ajánlásokat tesz a bérezésre, és így tovább, de mi itt megtehetjük azt, hogy szociális védelmi záradékot vezessünk be, hogy például a bérek esetében is garantáljunk bizonyos dolgokat. Tehát jó lenne, hogyha jogszabályok egy jogszabályi keretbe kerülne a, azon országok szabályozása, amelyek ezekkel a komoly nehézségekkel küzdenek. Tehát ez is egy, egy olyan megközelítés, olyan vetület, amely, amelyet érdemes figyelembe venni. Úgy tűnik, hogy nem kért más szót, most pedig akkor Dárden úrnak adom vissza a szót. Persze, hogy hallottuk, nagyon sok minden az Ekon bizottságra tartozik de szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyha itt van egy, esetleg egy jogvita is, ugye új nemzetközi szerződést kellett kidolgozni, de a gazdaság és a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos problémákat Mindenképpen nyitottként kell kezelnünk a múlt héten Írországban is foglalkoztak a témával, és népszavazásra kerül sor ahhoz, hogy ratifikálják majd az új szerződést. Az is elképzelhető, hogy újra kell tárgyalni majd a szerződést. Tehát visszaadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a felszólalóknak a véleményüket, a módosító indítványaikat. Szeretnék mindössze az utolsó felszólalásra visszatérni. Azt hiszem, hogy pontosan erről van szó azt kell kimondanunk, hogy egy sokkal nagyobb egyensúlyt szeretnénk biztosítani a szövegünkben is, és az összes költségvetési intézkedésnek figyelembe kell vennie a gazdasági növekedést, a 2020-as stratégiát, munkahelyeket kell létesíteni, és egyes módosítók megerősítik ezeket a területeket, ezeket a témákat. Azt hiszem, hogy könnyen együtt tudunk működni majd a véleményünkben. Tehát csak azokat a dolgokat vegyük be, amelyek minket érintenek, és mindenképpen maximális módon kell kiállni ezen témák mellett az árnyék jelentéstevőkkel is majd erről fogok beszélni. Köszönöm szépen! Tehát nagyon jó munkát kívánok önnek. Az Ekon bizottság meghosszabbította a munkát, ott csak március 12-én tárgyalják a témát, és azt hiszem, hogy április 26-án szavaznak róla, de a mi ütemtervünket nem változtatjuk meg, tehát a kompromisszumos módosítókat tehát nem szavazni fogunk 20, március 27-én, és előtte 26-án fogjuk megvitatni. A 15-ös napi rendi pont következik. Ferrera asszony jelentése egyrészt az ECOM-ból, a költségvetési tervek tervezeteinek ellenőrzése és érdekelésére szóló téma. Deutsch úr kapszót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, asszony, kedves képviselőtársaim! Ahogy azt néhány héttel ezelőtt, amikor első alkalommal ejtettünk szót erről a jelentéstervezetről, illetve a e, bizottság javaslatáról, többen megegyezték, hogy a számmisztika rabjaivá válhatunk, hiszen a hatos csomag után itt a kettes csomaga, six-pack után itt van a two-pack, ahogy ez Darden úr előterjesztéséből is világosá vált, két egymással szorosan összekapcsolódó, hasonló célokat követő, hasonló megfontolások által vezetett előterjesztésről van szó. Kedves kollégák, az elmúlt hetekben 80 módosító indítvány érkezett a jelentésemhez, a vélemény eh, tervezethez, amely módosító javaslatok mindegyikét az általam támogathatónak gondolt, illetve a támogatásomat nem élvező módosító javaslatokat is köszönök, hiszen mindegyik jobbító szándéktól vezettetve fogalmazódott meg. Arról tudom tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a módosító indítványok nagy részét olyan konstruktív, előremutató, a véleményem alap megfontolásaival egyező módosító javaslatnak tartom, amelyeket mindannyiunk által támogató, támogatható módosító javaslatnak gondolok. Jobbítják, kiegészítik az előterjesztést, a véleményt alapvetően a stabilitási és növekedési paktum, valamint az EU 2020-as stratégia fő célkitűzéseivel megegyező irányba mutató módosító javaslatokról van szó. Vannak természetesen olyan módosító javaslatok, amelyeket eh, nem tudok támogatni. Ezek a módosító javaslatok egyrészt inkoherensé teszik az előterjesztést, a jogszabálytervezet, illetve a, eh, véleményt. Alapvetően olyan megfontolások, olyan eh, szakmai álláspontok húzódnak meg a módosító javaslatok mögött, amelyek a bizottság eredeti javaslatának a lényegét érintenék, azt a lényegét, amelyel én a magam részéről eh, egyetértek, a rendelkezések azok olyan kibúvókat eh, teremtenének, amelyek kapcsán kizárólag írott malasztá kötelező érvényű jogi normává nem válná ez az eh, előterjesztést. Tisztelt Bizottság, mielőtt meghallgatnám kedves képviselőtársaim véleményét, röviden azt szeretném még elmondani, hogy <clears throat> azokat a módosító javaslatokat, érzem támogathatónak, amelyek eh, továbbra is abban a logikában fogalmazódnak meg, amelyek egyensúlyt kívánnak teremteni a szociális és foglalkoztatási szempontok, valamint a költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló rendelkezések között, amelyek abból indulnak ki, hogy a közös gazdasági kormányzás keretei közepette is fent kell tartani az egyes tagállamok költségvetési önrendelkezését, a két szempontrendszer között egyensúlyt lehet és kell teremteni. A jövő héten eh, a benyújtott módosítójavaslatok kapcsán kompromisszumos módosítójavaslatokkal fogom az árnyék jelentéstevőket, kollégáimat eh, megkeresni. Úgy látom, hogy ennek kapcsán mód és lehetőség van, hogy a bizottságunk széles eh, körben támogatható véleményt fogadjon el. Köszönöm szépen. Um, Monsieur de Bakker, pardon. De Bakker asszony úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a megközelítését. Hozzá hasonlóan én is egyetértek a tervezettel, jó részt. A mi módosítóink nyilvánvalóan fontos, hasznos kiegészítést jelentenek, és az EU 2020-as stratégiájával kapcsolatban fontos az összefüggés, az európai szemeszter, a növekedés és stabilitás is fontos, ezt mind hangsúlyozni kell, itt világossá kell tenni, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a foglalkoztatást, ezt előtérbe kell helyezni, viszont a fenntarthatóság is fontos. A mi körünkben folytatott vitának is rá kell mutatni az egyensúlyra a tagállamok szintjén, hiszen csak így tudjuk a foglalkoztatás politikát fenntarthatóan támogatni. Azt hiszem abban egyetértünk valamennyien, hogy a szociális védelemre és foglalkoztatásra kell fókuszálni, méghozzá erőteljesen, de konkrétan végig kell gondolni azt is, hogy hogyan tudunk olyan megközelítéseket találni, amelyek segítségével a gyakorlatban jutunk növekedéshez és foglalkoztatáshoz. Aztán lesznek még javaslataim a bizottsági tervezettel kapcsolatban. Egy-néhány módosító már szóba került ilyen értelemben és az egyik indítványomban egyébként beszélek arról, hogy létrehozzunk-e Európában egy úgynevezett redemption font, egy redemption alapot. Ezzel a makroökonomiai stabilitáshoz tudnánk hozzájárulni szerintem. Aztán egy másik javaslatom is van, olyan értelmű javaslatom, hogy a tagállamok a költségvetési tervezetük előkészítése során ez, ezeket a terveket mutassák meg a bizottságnak, hiszen így tudják megelőzni a túlzott eladósodást. Egyébként pedig az egyensúlyra, vagy akár a többletre kell törekedni a nemzeti költségvetésekben, vagyis a 3%-os eladósodási korlát vagy határ nem lehet hosszú távú cél, hiszen a kiegyensúlyozott költségvetésekre kell törekedni. Ehhez jön még a széleskörű párbeszéd az EU intézmények és a nemzeti parlamentek között. Erre feltétlenül szükség van, hiszen éppen a héten láttuk, hogy milyen eredményes az, ha tanulunk egymástól, ha meghallgatjuk egymást. Eltekintve ettől örülök a szakbizottságon belüli konstruktív együttműködésnek az előadóval, az árnyék előadókkal, mindenek előtt, amikor arról beszélünk, hogy milyen irányba akarunk haladni. Turinen asszony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 ezt kidolgozhatjuk, elgondolhatjuk, mit is jelent egy ilyen szociális hatásvizsgálat nekünk, milyen munkanélküliséggel jár ez, milyen következményekkel jár ez a szociális juttatások területén, a szociális kirekesztődés, a bérek, ezt mind meg kell vizsgálni. Azt gondolom, hogy és ezt meg kell nézni, ennek szerepelnie kellene a szövegben de a, mit mondtam, a demokratikus ellenőrzés is nagyon fontos. Ez, illetőleg a harmadik, amiről beszéltem, az az általános egyensúly, széles körű egyensúly, amit az imént hallottunk. Itt a szakbizottságunknak nem csak joga van, hanem kötelezettsége is az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit várunk a gazdaságpolitikáktól, a növekedés és a munkai teremtés, mert különben nem tudom, minek vagyunk. Ráden úr, Ráden úr. köszönöm elnök asszony. Nagyon röviden mondanám csak azt el, hogy a módosító indítványainkat olyan értelemben nyújtottuk be, hogy koherencia legyen a két szöveg között. Ugyanabban a filozófiában, hogy egy kiegyensúlyozott költségvetési politikát tudjunk megvalósítani, amely támogatja a gazdasági növekedést hosszú távon, a munkahelyek létesítését és a szociális inkluziót, a szegénység elleni harcot. Tehát ilyen értelemben nyújtottuk be a módosítókat, és a jelentéstevővel természetesen készen állunk beszélni. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét, egy önvallomással tartozom, én nagy Tupek rajongó vagyok, de hogy bárki félreértse, itt most Tupek az nem a bizottság által előterjesztett két indítványt, hanem a sajnos idestova 15 esztendővel ezelőtt lelőtt, meghalt amerikai reppert jelenti. De azért idéztem ide Tupeket, a kiváló amerikai reppert, mert eh, nem szeretném, hogyha ennek a Tupeknek, ennek a kettős csomagnak hasonló lenne a sorsa. Sem egyik oldalról, sem másik oldalról nem szabad lelőnünk Egyetértek tehát azokkal a megközelítésekkel, amelyeket a kollégáim elmondtak. Egy olyan egyensúlyteremtő megközelítésre van szükség, amely egyensúlyteremtő megközelítés a költségvetési hiányok csökkentésének a szempontja és a foglalkoztatási, szociális szempontok egyensúlyára épül. Éppen ezért mind a benyújtott konstruktív módosító javaslatokat, mind pedig a most elhangzott véleményeket üdvözlöm úgy ítélem meg, hogy a kompromisszumos módosító javaslatok keretében egy eh, nagyon világos, egyértelmű, határozott és széles körben támogatható véleményt tudunk kialakítani. Nagyon jó. Tehát eh, az ütemterv ugyanez lesz, mint Dáden úr ütemterve, ami azt jelenti, hogy a módosítók megvitatása után, 20, március 26-án, 27-én meg is szavazzuk a véleményt. A Cimmerasszony vélemény véleménytervezetével kapcsolatosan nagyon-nagyon sok módosítót nyújtottak be. Az illetékes a FAM bizottság a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlőtékű munkájáért egyenlő diasztrás biztosító elv alkalmazása a téma. Címer asszony kap szót. Köszönöm szépen a módosító indítványok számát. Ön is említette, 140 volt szám szerint a indítványt benyújtók az összes frakcióból érkeznek az Európai Parlamentben, ilyen is ritkán van, és olyan képviselők is terjesztettek elő ilyeneket, amelyek nem tagjai a szakbizottságunknak, és olyan kollégák is terjesztettek elő, amelyek itt és a FAM szakbizottságban is tagok. Ez arra enged köveztetni, hogy koherenciára van szükség, amikor előkészítjük a véleményünket, és a tulajdonképpeni jelentés elkészítéséhez így kívánunk hozzájárulni. Ott voltam a FAM ülésen ezen a héten, ez kiváló alkalom volt arra, hogy meglássam, milyen célokat követnek az ottani szakbizottságban a módosító indítványok céljával jó részt egyetértenek ott is, ezt elmondhatom. Ami pedig a módosítókat illeti, 14 módosító, tehát 140-ből 10% származik tőlem. Ez azt jelenti, hogy a véleményt az elejétől fogva nagyon röviden kellett összefoglalni, és ezért próbáltam pontosítani. A többi indítvány tulajdonképpen hasonló irányba mutat, hasonló célokat követ, amit én eleve jónak tartok. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé egy politikai probléma, egy rendezési probléma merülhet fel, hogy a megfelelő indítványokat a megfelelő cikkekhez hozzárendeljük, mert időnként az eddigi struktúrát ez felkavarja. Úgy gondolom, hogy van egy sor olyan javaslat, amelyeket kompromisszumokba össze lehet fogni. Egyébként a következő tanácskozáson megbeszéljük ezeket a kompromisszumosokat, ami pedig a magánélet és a családélet és a, a munka jobb összehangolása, a részmunkaidő, a, stb. A, a bizonytalan munkaviszonyok témáját szeretném felvetni. Ne, beszélni szeretnék a nyugdíjakról, hogy ne legyen hátrányos helyzetű a nők helyzete, és az meg, hátrányos megkülönböztetés a nemek alapján, stb. Ezek olyan dolgok, amelyek fontosak, hiszen az Eurostatnak van erről a hétről egy új statisztikája, ami szerint megfelelő, és ezek szerint a véleményt át kell alakítani. Most már 2010-es számaink vannak, régebben korábbi számokkal dolgoztunk, itt arról beszélnek, hogy az eltérés 16,4%-a 27 tagállam vonatkozásában, az euróállamoknál a különbség 16,8%, a gender gap esetében. Én szerintem ez ennek fő oka hogy Lengyelország például 1,19%-nál helyezkedik el, vagyis egy éven belül több mint 10 százalékot faragott le a gender pay gap-ből. Nos, erre felhívja, ez felhívja a figyelmet egy statisztikai problémára is, illetve a kritériumokra is. Ezt még meg kell vizsgálni, és az ilyen irányú módosítókat is ki kell dolgozni, hogy tényleg összehasonlítható eredményekre jussunk. Még egy megjegyzés, Steinbrück kolléganő azt javasolta, hogy az európai Equal Pay Day, amely tulajdonképpen holnap lenne, európai szinten kerüljön ez március másodikáról, másodikára, ugye, és ez egy akciónappal is együtt járjon. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy tagállamonként nagyon különböző dátumokat határoznak meg, ami azt jelenti, hogy nincsen európai Equal Pay Day, és ezért azt gondolom, hogy ezt végig kéne gondolni, lehet, hogy egy szóbeli módosítóval ezt összevonhatnánk, és akkor azt mondani, hogy ha hatékonyak akarunk lenni, ha kifelé hatást akarunk kifejteni, akkor egész Európában együtt legyen ez, és ne aprózzuk el a dolgot. Vannak ö, indítványok, amelyek a flexicurity-ra vonatkoznak, a le, ezek nehezebbek lesznek, a leg több azzal foglalkozik, hogy a koncepciót nem akarja megkérdőjelezni, én másképp teszem ezt, de mit erről egyeztetnünk kell? Egy képviselő készített indítványokat, amely, és ezek azok az indítványok, amelyek teljesen szembe mennek azzal, amit mi eddig javasoltunk. Biztos vagyok abban, hogy ezek nem fognak itt többséget élvezni. De várjuk meg a szavazást. Ö, Madame Estrella. Estrella asszony, és Koszlovszki úr, Estrella asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szocialista frakció nevében szeretném elmondani, hogy általánosságban egyetértünk a javaslatokkal, amelyeket a különböző kollégák nyújtottak be, azonban vannak olyanok is, amelyekkel nem értünk egyet. Én úgy gondolom, hogy még nagyon sok munkát kell elvégezni, és én kész vagyok együttműködni a jelentéstevővel, hogy kialakítsuk a kompromisszumokat, és ezáltal a munkát is könnyít, munkán is könnyítünk, és elfogadhatjuk majd a szöveget, amelyet a fő illetékes bizottságnak, a FEM-nak elküldhetünk. Ez egy nagyon fontos téma. A jelentéstevő erre utalt is. Volt előre menetel ezen a területen, de hátra mozdulás is volt az Eurostat adatai szerint voltak fejlemények, javult bizonyos területeken a helyzet. ...2004-ben 15%-os volt a, a hiányarány, tehát mindenképpen folytatni kell a munkát, a harcot, ugyanis a haladás nem volt jelentős, sőt, inkább van, ahol visszaesést látunk. Mi is nyújtottunk be néhány módosítót, amelyeknek az a célja, hogy, a, hogy bátorítsuk a jó tapasztalatokat a különböző az üzleti vállalkozások esetében is. hogy motiváltak legyenek, és abban az esetben, hogyha a diszkriminációra kerül sor, akkor szankciókat is kivethessünk. Például tudjuk azt, hogy, hogy a nők, nők sok esetben eh, előnytelen helyzetbe kerülnek a karrierépítésük során, és olyan helyzetekben, hogy például nem, kap, nem kapnak bónuszokat, vagy ha e, elmennek a, az anyasági szabadságra, akkor szintén kiesnek, elesnek ettől. Tehát ez egyfajta diszkrimináció, ami a fizetéseket illeti, a bérezést illeti. Úgy gondolom, hogy olyan rendszerekre van szükség, amelyek átláthatóbbak és hozzáférhetőbbek, például az ellenőrzés szempontjából. Ha megnézzük az állami szektorban, tehát ha megnézzük, hogy mi van az állami szektorban a vérezés területén, akkor nem ugyanaz, mint ami a magánszektorban sok esetben az emberek, a dolgozók nem is tudják, hogy a kollégáik mennyit keresnek, mert ezek nem nyilvános adatok. Tehát látjuk azt, hogy milyen nagy eltérések vannak a fizetések és a bérezés között. Aztán, ami az adatok összegyűjtését illeti, sok esetben látjuk, hogy nem megfelelő módon kezelik azokat sok tagállamban. Vannak olyan esetek, amikor ténylegesen van haladás ezen a téren. Például Lengyelországban nagyon nagy ugrást láthattunk, de mindenképpen olyan adatokra van szükség, amelyek használhatóak. Végül pedig fontos figyelembe venni, úgy gondolom, hogy a ö, ö, bruttó ö, jövedelem, bérezés nem ö, mindenek az alapja, ugyanis vannak ö, kiegészítő ö, jövedelemforrások, amelyet egyesek megkapnak, mások nem kapnak meg, és akkor már magasabb skálára kerülnek a, a nők sok esetben részmunkaidőben dolgoznak, rövidített munkaidőben dolgoznak, bizonytalan a munka lehetőségük, és őket sújtják leginkább a szankciók, amikor ugye a bérezés területén problémák adódnak. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó javaslatot tudunk benyújtani a fizetés-bérezési eltérések között eltérésekkel kapcsolatos témában is. Itt az Európai Unióban vetettük be először ezt az ötletet az Equal Pay témában. Már 1957-ben elindult ez a folyamat, még visszatérünk az ILO szerződéshez, konvencióhoz. Ja chciałbym przedstawić stanowisko mojej koleżanki, e, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégám Kislövszka asszony nevében beszélek aki árnyék előadó, de sajnos nem tud részt venni a mai vitán. Az ő véleménye a következő. A benyújtott módosítók pozitívan gazdagítják ezt a szöveget. Nyilvánvalóan nem sikerült minden ismétlést elkerülni, de mégis remélem, hogy Cimmer asszony által javaslandó kompromisszumok erősíteni és átláthatóbbá fogják tenni a szöveget. Én azt fogom javasolni a politikai frakciómnak, hogy támogassa ezt a jelentést. Ami ö, problematikus, az a vállalkozókra vonatkozó szankciók kérdése, hiszen már jelenleg is nekik pénzbírságot kell fizetniük, hogyha a bíróság a sértett fél javára dönt, aki ugye bérkompenzációt kér. És eh, itt eh, fontos tehát a szankciók kérdése. Aztán a szociális partnernek aktív részvételét is támogatom, amikor arról van szó, hogy az egyenlő bérezést mozdítsák ők is elő, de jó lenne, hogy az Európa Szociális Alapot nem apróznánk el, és terhelnénk ilyesmivel is. És szeretném az új a bizottság által benyújtott jogalkotási javaslatokat is majd tovább megvitatni. Frau Vorsitzende, köszönöm szépen. Elnök asszony, először szeretnék köszönetet mondani Cimber asszonynak a munkáért. Tulajdonképpen ez egy olyan téma, amely évről évre visszatér, és még mindig nem sikerült megoldani. Ez a szomorú ebben a témában. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez egy nagyon átfogó téma, amelynek nagyon sok vetülete, aspektusa van, és tulajdonképpen érdemes feltenni a kérdést, hogy mi vezet egyáltalán ahhoz, hogy a nők nagyon sok esetben olyan foglalkozást űznek, amelyek már helyből rosszabbul fizetettek. Úgy gondolom, hogy ezt is érdemes megvizsgálni, amikor a nőket sújtó szegénységet tárgyaljuk, ami pedig most konkrétan az egyenlő bért illeti, úgy gondolom, hogy fontos tényező az, hogy nagyon sok nő alacsonyan fizetett, alacsonyan képzett munkahelyeket tölt be, de az a helyzet, hogy tulajdonképpen a magasan képzett nők esetében is megjelenik ez a bérszakadék, és a gazdaság számára jó lenne ösztönzőket teremteni az irányba, hogy, hát ismerjék fel azt, hogy a demográfiai változásoknak köszönhetően a vállalatok egyre inkább a női munkavállalókra lesznek ráutalni, és hát tulajdonképpen reklámot is szolgáltathat a vállalatok számára az, ha azt mondják, hogy ők ugyan, ugyanannyi bért fizetnek a nőknek is, mint a férfiaknak. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne így megfogni a vállalatokat, ilyenfajta ösztönzést kellene teremteni a vállalatok szemre, hogy azt mondják, igen, mi érdekeltek vagyunk a női munkavállalókban, és igen, mi egyenlő bért fizetünk mindenkinek. Úgy gondolom, ilyen ösztönzőkkel kiváló eredményeket lehetne elérni, nem muszáj mindig szankciókat, büntetéseket bevezetés azokkal operálni. Puis Madame Cornelissen. Har Harkin asszony, aztán Cornelissen asszony. Köszönöm. Szilvia véleményét szeretném közvetíteni önök számára. Először is megkérte, hogy mondja köszönetet Cimmer asszonynak az elkötelezettségért és a, az álláspontot, amelyet szövegében képvisel, majd két általános megjegyzés. Igen, a bérszakadék valóban nagyon nagy. De az eddig elérhető statisztikák alapján tulajdonképpen csak a nők brut és férfiak bruttó éves jövedelmét tudják, tudjuk összevetni. Egyenlőértékű munkáért, hogy egyen, munkáját egyenlő bért is kellene fizetni annak érdekében, hogy a bérszakadék e, csökkenjen. Jó lenne, hogyha olyan statisztikákat kaphatnánk, amelyek az egyenlőértékű munkát végző nőket és férfiakat hasonlítja össze, tehát megfelelőbb statisztikára van szükség, hogy megállapítassuk, hogy egyenlőértékű munkát valóban egyenlőbbért kapnak-e. A nők és a férfiak nem elegendő a bruttó éves jövedelmet összehasonlítani. Aztán nem tudom, hogy közelebb hozza minket a kívánt célhoz, azaz a bérszakadék csökkentéséhez az, hogyha a régi statisztikákat használjuk. Cornelison asszony. Ez a jelentés részben ugye egy korábbi jelentés újrája az előző hivatali ciklusban mert született egy ilyen jelentés, amelyre azonban az Európai Bizottság nem igazán reagált, hiszen már akkor is kértük azt, hogy nyújtson iránymutatást és jogalkodási javaslatokat dolgozzon ki az egyenlő bér érdekében. De nem igazán reagált a bizottság, de most már a Lisszaboni szerződés ha korlátozott mértékben is, de kezdeményezés joggal ruház fel bennünket, és most élünk is ezzel a joggal. Úgy gondolom, hogy a tartalom tekintetében mindannyian egyetértünk, hiszen a bérszakadék aggodalmat okoz mindannyiunk számára, továbbra is nagyon nagy ez a szakadék számos országban, és több lépést kell tenni annak érdekében, hogy ezt felszámoljuk. És remélem, hogy ez a jelentés ezt majd el tudja érni, és egy módosítót nyújtottunk be, ahol szintén arra hívjuk a figyelmet, hogy még erőteljesebben fel kell kérni a bizottságot arra, hogy reagáljon erre a jelentésre, és remélem, hogy széleskörű támogatást élvez majd ez a jelentés. Még egyszer köszönet címmel elődő asszonynak, és remélem, hogy a mi módosítunkat is támogatni tudja ma. És most az előadó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Cornélisen kolléganál kezdeném a sort. Nyilvánvalóan minden kezdeményezést, módosító javaslatot támogatni fogok, amennyiben a hatékonyságát erősíti majd a követeléseinknek, és amelyek világosá teszik, hogy most már elszakadt a cérna, türelmünk végén járunk, hiszen a, nőjogi szakbizottságban is azt hallhattam, hogy ahol ugye Bauer Edith a jelentéstevő, és ott is vitát folytattak erről a témáról, tehát mindenképpen ott is azt hallottuk, hogy erősíteni kell a bizottsághoz intézett felszólítást, és ezen kívül pedig szükség lenne további pontosításokra, kiegészítésekre. Ez egy olyan szöveg, amely még nyitott sok szempontból, és nyitott is vagyok a különböző módosító nyitványokra és kezdeményezésekre, például a Hírs asszony által javasoltakra is. Igen, nem csak szankciókra van szükség, én azokat egyébként támogatom, de igen, szükség van pozitív ösztönzésre is, hiszen miért ne lehetne azokkal a vállalkozók, vállalkozásokkal együttműködni, akik már is pozitív példával járnak elő, és aktívak etéren, és hát itt a közvélemény elé is lehetne lépni ezekkel a vállalkozásokkal, ez egy vonzó elképzelés. A szerint kicsit meglepett, de lehet, hogy itt félretettem valamit, de meglepett a asszony hozzászólása, hiszen megvizsgáltam pontosan a szociáldemokraták által benyújtott módosítókat, és nem hiszem, hogy bármelyik esetben is itt komoly harcot kellene vívnunk a kompromisszumért, legalábbis nem velem, hanem vannak olyan módosítók, amelyek esetleg más irányba mutatnak, és talán ott kell majd egy kicsit küzdeni azért, hogy közös megfogalmazást találjunk, de én magam az önök módosítóit úgy, ahogy van, szó szerint át is tudom venni, és be tudom dolgozni a szövegbe, de ugye a szakbizottság közös véleményéről van itt szó, tehát muszáj azt is megnéznünk, hogy ez hogyan illeszkedik a többiek véleményéhez. Aztán Harkin asszony kérdése, hogy ezek a módosítók mennyiben segítik elő a probléma valós megoldását. Igen, nagyon örül, ö, nagyon valószínűnek tartom, hogy újra vissza kell majd térnünk ehhez a témához, de hát a parlamenti képviselőként az is a felelősségünk, a, hogy a nőjogi kezdeményezéseket e, támogassuk, és nyíltan mondjuk ki, hogy nekünk mi a véleményünk, és a bizottságot és a tagállami kormányokat e, e, továbbra is fel fogjuk szólítani, hogy lépjenek, nem akarjuk a, a polgárokat magukra hagyni. A jövő héten majd a meghívókat körbe küldöm, és úgy gondolom, hogy a módosítók esetében jó úton járunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát ki fogja dolgozni a kompromisszumokat, és akkor március 26-án lesz a vita, 27-én pedig szavazzunk. És ez lehetővé teszi a FAN bizottságnak is, hogy tudomásul vegyék a véleményünket, és a májusi második plenáris ülésen meg is szavazhatják. A következő ülésünk március 26-án és 27-én lesz.